Mindenkit szeretettel üdvözlök. Mindenkit szeretettel üdvözlök, aki itt van. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, mindazok, akik megjelentek a meghallgatásra, amelyet a Libe Bizottság, Szakbizottság rendezett. Szeretném bemutat, szeretnék bemutatkozni azoknak, akik látogatóként vannak jelen ezen a meghallgatáson. Én a Liber Bizottság elnökeként megtiszteltetésnek érzem, hogy ezt a hallgatást, a meghallgatást megnyithatom. Ezt a jelentéstevő és az Libe szakbizottság tagjai Cornelis de Young úr, aki az európai büntető joggal kapcsolatban és az európai megközelítéssel kapcsolatban szervezett egy meghallgatást. Ugyanis ez egy fontos kérdés, fontos, hogy a szabadság, a jog érvényesülése szempontjából, amely a Lisszaboni szerződésben benne foglaltatik, foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett 2009. decemberében, akkor a szabadság, igazságosság és a biztonság többé nem a kormány közti együttműködésnek a témája volt, hanem végre európai hatáskörbe került. Így aztán a rendes jogalkotási eljárásnak, amit valamikor együttdöntési eljárásnak hívtak a parlament és a tanács között, európai tanács között, napirendre került, ez lett a szabály. És ezért az Európai Parlamentnek a harmadik pillért ennek megfelelően kellett, a Lisszaboni szerződéseknek kellene, megfelelően kellett átalakítani. A kölcsönös bizalom, a kölcsönös bírósági határozatok elismerése, és főként az igazságügyi együttműködés nem csak a polgári, hanem büntetőjogi témákban is fontossá vált. És pedig azért, hogy közös megértést és megközelítést biztosítson a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények esetében. A 69-es től a 67-től a 89-es cikkig megfogalmazták a kötelességeket, és ezért a Libe szakbizottság foglalkozik ennek a terjesztésével már az utóbbi két év során is. Ezért hangsúlyozom, hogy a saját kezdeményezésű jelentések mennyire fontosak. És Cornelius de Young úr is egy ilyen jelentést nyújtott be, amelyel ma itt foglalkozunk, és amelyre jelentős tudósokat, professzorokat hívtunk meg, azért, hogy foglalkozzunk együtt az európai megközelítéssel, és pedig, hogy melyek a jogi hagyományok az Európai Unióban, és amelyeket figyelembe veszünk, veszünk, hogyha új európai megközelítést akarunk megvalósítani. Ezzel azt akarom mondani, hogy a határokon átnyúló bűnözés a globalizáció egyik fontos velejárója. Az Európai Unió számára is épp ezért az egész világon fontossá válik, az egész világon történő bűncselekmények száma és jellege. A bűnözés az hat, hamarabb átlépett a határokon, mint bármi más megtette ezt volna, a, ugyanis a lehetőségek is globálisá váltak, a piacok is, a pénzügyi cselekmények is, de az állampolgárok biztonsága nem vált eléggé globálissá. Pedig a, az emberek, állampolgárok élete és biztonsága elleni fenyegetés még súlyosabbá vált az Európai Unió és más szereplők tevékenysége nem vált eléggé globálisá, és ezért fontos most hangsúlyozni, hogy az Európai Unió igenis fontos szerepet játszik ebben a kérdésben, és a szabadság és a biztonság megfelelő keverékét akarja biztosítani. A szabadság jogérvényesülése és a biztonság területén én, aki az alkotmányos jog professzora vagyok, mindig is hangsúlyoztam, hogy ez a fajta szegmense az európai alkotmányos rendnek, amelyet az, e- a Lisszaboni is szerződés biztosított, tehát a szabadság, biztonság és jog érvényesülése mennyire fontos az Európai Unió működése szempontjából. hiszen ez fejezi ki leginkább az alkotmányos dimenziót és a politikai ambíciókat. Ugyanis a büntetőjog valóban befolyásolja az egyik hagyományosan szent joghatóságát a tagállamoknak, de a Lisszaboni szerződés bebizonyította, hogy meg kell értenünk, hogy még ebben a kérdésben is nem csak az erőfeszítéseket, hanem az eredményeket és forrásokat is eh, közössé kell tennünk, hogyha harcolni akarunk a határokon átnyúló bűnözés ellen. Fontos az erőfeszítések biztosítása, közös biztosítása a bűnöldözés szempontjából és az állampolgárok biztonságának biztosítása szempontjából. Ezért jelentős ez a mai eszmecsere, és gratulálok Cornelis de Young úrnak, hogy egy saját kezdeményezési jelentést készített, és ezt a Libe szakbizottság napirendre tűzte. És az intézményes együttműködésnek a nyomán követése során, amelyet a bizottsággal és a tanácssal folytatunk, hogy ezt a közös erőfeszítést a gyakorlatba, az Európai Unió pozitív jogalkotásába ö, alakítsuk át. Végső megjegyzésem, az időt gondosan be kell osztanunk, és ha ez sikerül, akkor eszmecserére is lesz, kerül sor, a, sor kerül a tudósok és professzorok között. Kérem, hogy akik szeretnének hozzászólni, vagy kérdést feltenni, azok ne feledjék el, hogy vannak időkorlátok, tehát kérem, fogják rövidre, két-három percben foglalják össze az észreveleteiket, észrevételeiket, azért, hogy mindenkinek legyen lehetősége arra, hogy részt vegyen a vitában. Köszönöm szépen! Most pedig Cornelis de Jong úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezeket a, ezt a kedves bevezetőt is. Valóban nagyon fontos időszakot értünk el az Európai Parlamentben, ugyanis az intézmények megfogalmazták már a véleményüket a, azzal kapcsolatban 2000 9 novemberében, amikor a, a tanács következtetéseket fogadott el, és a bizottság is megfogalmazta véleményét, hogy hogyan is lépjünk tovább a büntetőjogban, de az Európai Parlament még az anyagi büntetőjoggal kapcsolatban nem foglalkozott. Ez egy teljesen új terület a parlament számára, ha bár új intézkedéseket már elfogadtak eseti alapon. Ezek mind befolyással vannak a büntetőjogra. Mivel most meghallgatásról van szó, nem akarok hosszan beszélni, hiszen jobb is, hogyha a jelentéstevő meghallgatja a szakértőket. És ma több kiváló szakértő is jelen van, akik bizonyára értékes előadásokat tartanak majd. Azt hiszem, hogy a jelentésem szerkezetét kevetjük. Ez az, e, az első kérdés az az, hogy hogyha van helye a büntetőjognak, akkor vajon európai szinten kell-e azt szabályozni? Ez az első blokk. A másik, második több az, azzal kapcsolatos, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy legyen európai büntetőjog, de a kérdés az, hogy mik a tényezői a minőségi európai büntetőjognak. A harmadik tömb pedig azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy remélhetőleg megvan a keret, ismerjük azokat a kritériumokat is, amelynek alapján ez az Európai Unió hatáskörébe tartozik, és hogy szükség van jó minőségű jogalkotásra, de hogy lehet mindezekkel intézményi szempontból foglalkozni? Ez sokkal bonyolultabb, mint első látásra tűnik. Ugyanis nemzeti szinten gyakran olyan rendszer létezik, amelyben van egy minisztérium, rendszerint az igazságügyminisztérium, amely felelős a büntetőjog minőségének biztosításáért most ez mindegy, hogy környezetvédelmi területről van-e szó, vagy kereskedelmi kérdésekről, akkor a pénzügyminisztérium is közreműködik, de mindegy, hogy milyen fajta büntetőjogi javaslatról van szó, a kormány mindig végső ellenőrzést fog végezni. Tehát nemzeti szinten ez úgy látszik, hogy könnyű, persze nyilvánvalóan sok bürokráciát is magával hoz, de azért meg lehet valósítani. Európai szinten ez már másként van. Nézzük most a parlamentet például. Nagyon sok szakbizottság van, amelyek mindegyike foglalkozik részben a büntetőjoggal, de nincsen egy olyan hely a parlamentben, ahol végső ellenőrzést végeznének, tehát hogy például a szankciók azok megfelelnek egymásnak, vagy pedig a, a bűncselekményt leírnák, összehasonlítva más bűncselekményekkel. Nos, tehát akkor az visszatérve az első kérdése, hogy vajon európai jogszabályt kell -e erre alkalmazni. Nézzük akkor a szerződést ezzel kapcsolatban ott felsorolják a 83-as cikk első bekezdésében a bűncselekményeket. Ezeket súlyos bűncselekményeknek tekintik, amelyeknek határokon átnyúló dimenziói is vannak. Ez itt egyfajta kritérium, tehát megvan a bűncselekmények listája, aztán egy további kritérium, de ezzel, és ezzel más bűncselekmények is ide sorolhatók, amelyeket nem említenek konkrétan a szerződésben. A második lehetőség az, hogy biztosítani kell az Európai Unió szakpolitikájának a megvalósítását olyan területen, amely már harmonizált tehát a kritérium az, hogy valamilyen, valamilyen harmonizációnak már léteznie kell, és a büntető jog az ezen szakpolitikáknak a megvalósítását biztosítja. Erről még persze lehet vitázni, mert ez nem foglaltatik benne a szerződésben, és a gyakorlatban még nem használják erről is vitázhatunk, hogy ez mit jelent, és hogy milyen fajta kritériumokat lehet még hozzáfűzni. Ez érdekes vita lehet, mert a bizottság közleményében vannak más kritériumok, amelyek be, ide sorolhatók, például a, a, az elkövetőknek a, a körbejárása a bíróságok körül, tehát hogy ha a, szakáll, ha a tagállamokban a különböző büntetések, szankciók különbözőek, akkor az elkövető olyan bírósághoz fordulna, olyan tagállamban, ahol alacsonyabb szintű a büntetés, kevésbé súly, szigorú a büntetés, mint máshol. Hát ezért nem tudjuk, hogy ez működhet-e. Ez a kritérium azért eléggé megfoghatatlan, és nagyon fontos, hogy milyen fajta bűncselekményről van szó, hogy lehet-e alkalmazni. Tehát például, hogyha egy tolvaj az átmenne egy másik országba, mert ott könnyebb büntetést kap, enyhébb büntetést kap, hát ezt nem tudom, hogy megtörténne, meghallgatjuk majd a szakértőket ezzel kapcsolatban. Aztán az első résznek a második kérdése az a, az arányosság kérdése. Tehát, hogyha foglalkoztunk a szubszidiaritással, akkor az arányossággal is kell foglalkozni. Ez különösen fontos a büntetőjog számára, mert mindig emberi jogokról van szó, alapjogokról. Hogyha valakinek a szabadságát korlátozzák, valamit büntetnek, akkor kell egy jogos cél, ennek érdekében. Ez pedig azt jelenti, hogy a társadalomat súlyosan károsítja ez a cselekmény. És az ultima ráció elvét is itt használni kell. Tehát mindazon intézkedések, amelyek a nem büntetőjogiak, azok vajon megfelelő hatást gyakorolnak-e? Különösen a politikusok, mint akár mi is, kell, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Ugyanis magam is tapasztaltam Brüsszelben is, hogy néha az újságok felháborodnak egy eset miatt, és akkor politikusként mit lehet tenni? Az egyik legkönnyebb megoldás az, hogy mi is azt mondjuk, hogy jaj, igen, ez valóban szörnyű, valóban új büntetőjogi szankciókat, büntetéseket kell létrehozni, vagy pedig új kategóriákat a bűncselekmények listáján és általában az ügyvédek is, a jogi szakemberek is ezt teszik ugyanis nem világos, hogy ez az ultima ráció, tehát a végső eszköz, hanem vannak mások is még. Tehát a kérdés az, hogy elgondolkodtunk-e mindazokon a lehetséges eszközökön, amelyel ugyanezt a célt elérhetjük. Tehát az arányosság elve épp ezért nagyon fontos. Nos, tehát akkor az, ez az első tömbben taglalt kérdések listája. A második blokkban más elvekkel eh, a bűnösség, a jogszerűség, a szörvény érthetősége kérdéseivel foglalkozunk. Ugyanis itt az embereknek a jogait eh, korlátozhatjuk, tehát akkor a jogi rendelkezésekben eh, lehetőséget kell biztosítani, és nem szabad visszamenőlegesnek lenni. És végül pedig, de lehet, hogy vannak más elvek is, amelyekkel a tudósoknak itt tudósok foglalkozni akarnak, ez pedig a koherencia elve. Az irodalomban mindadott azt látjuk, hogy nagyon fontos a jogban a koherencia. Tehát meg kell, hogy feleljenek egymásnak a büntetések nem lehet politikai szempontból kiabálni, hogy egy bizonyos bűncselekményért súlyos büntetés kell, másikért nem, csak úgy egy És akkor felmerül annak a kérdése is, hogy a parlamentben hogyan is alkotunk törvényeket. Nos, nagyon várom az előadóknak a az előadásaját, és örülök, hogy ilyen ismert arcokat látok itt magam körül. Az elnöknek elmondom, hogy nagyon jó árnyékjelentéstevő találkozót tartottunk, amikor neveket említettünk, hogy, hogy kihez is forduljunk. És épp ezért nagyon várom az előadásokat. Köszönöm. Okay. Thank you, Cornelis. Köszönöm Cornelis Jongnak hogy bevezette a legfontosabb kérdéseket és az alapelveket, az a szubszidiaritás, az arányosság kérdését, a szükség, szükségességet, az ultima rációt, és ahogy megteremtette a terepet a vitákra, most eljött az idő, hogy meghallgassuk első előadónkat, Hans Nilsson urat, aki a Brüzsi College of Europe tanára, és az Európai Unió Tanácsa igazságügyi együttműködését felelős osztályának vezetője 1996 óta. Nilsson professzor, ön, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bevezető szavakat. Örömmel jelenek itt meg professzori kép, képesítésemben. Ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennyi híres európai szakértőt láthatok itt ebben a teremben, ahogy ön is mondta. Nem kaptam könnyű feladatot, hogy 20 percen belül elmagyarázzam a Lisszaboni szerződés forradalmi jelentőségét, és áttekintsem a büntetőjog fejlődését az EU-n belül, de igyekszem, különösen akkor, hogyha a kivetítő működik, ami működik, amikor katonai szolgálatomat teljesítettem, az őrmester azt mondta, hogy na hát ezt könnyűnek találják, várják, várják meg, amíg elmagyarázom, majd akkor rájönnek, hogy milyen bonyolult az egész. Ugyanez áll a büntetőjog alakulására az Európai Unión belül, hiszen annyi szereplő kell számításba venni az Európai Tanácsot 57 óta, a Schengeni egyezményt, aztán a szubregionális együttműködéseket, az északi együttműködést, vagy a dél-kelet-európai együttműködést, az ENSZ, ENSZ is globális szinten. Deniszel találkoztam akkor, amikor globális szinten vettük fel a korrupcióval a harcot több évvel ezelőtt, és nagyon, öröm, nagyon örülök, hogy Denis ezt a pozíciót tölti ma be, és befolyásolhatja a büntetőjog alakulását. November 93. november 1-én kezdtük ezt a munkát, nem egészen 20 évet kell áttekintenünk Eh, ami azonban a Maastrichti szerződés követő években történt, az nagyon jellemzően kormányközi együttműködés volt. Először megnéztem az első száz olyan döntést, amelyet elfogadtak, és ebből az első 99 eh, ajánlás volt, konklúzió, egyáltalán nem kötelező jellegű. Csak a harmadik határo- századik határozat volt az, amely kötelező érvényt kapott. Az első forradalomnak az amsterdami szerződés életbelépését tekinthetjük, amikor kicsit komolyabbá váltak az események ezen a területen. 99. május 1-én, picit több mint tíz évvel ezelőtt, amikor kötelező keretet kaptunk az egyes határozatoknak, bár azoknak nem volt még közvetlen hatásuk Nidzában annyi minden nem történt, attól tekintve, hogy megalkottuk az Eurojustot és az Európai Igazságügyi hálózatot, valamint a Lisszaboni szerződés, amely a második forradalom volt ezen a téren, és erről majd most sokat fogunk beszélni. Időközben nagyon sok akcióterv is született, Tampere, Hágai, a Stockholmi program, felsorolhatnánk még a milleniumi stratégiát és a Bécsi akciótervet, valamint a szervezet bűnözés elleni akciótervet. Volt egy olyan idő, amikor a tanács nagyon sok akciótervet készített, de nem igazán sokat cselekedett. Amsterdamban láthatok azt a kompromisszumot, amely, amelyet a tagállamok elfogadtak. Voltak azok, amelyek egyértelműen a nemzetállamok szerepét támogatták területi hatáskörben, az hatagállamok egyedülállását, önállóságát hangsúlyozták büntetőjogban, és ezt a szót újra látjuk az német bíróság bére, véleményeiben, amelyek a Lisszaboni szerződésről hoztak, ezt a sovereignty szót 33-szor is említik. Voltak más államok, amelyek látták, hogy mennyire szükséges a büntetőjog összehangolását megteremteni, akár egységesíteni is bizonyos tekintetben, különösen amikor együttműködésről van szó a határozatokban. Ezek a tagállamok akarták meg teremteni az európai igazságszolgáltatási területet. Eh, Giscard d'Estaing 1977 eh, óta eh, tölti be az Európai ügyész, Főügyészi Hivatalt. Mindezek megszülettek az Amsterdami kompromisszumban, amikor megteremtették a szabadság, biztonság és igazságoság területét egy olyan földrajzi területen, amelynek nincsenek határai. Új paradigma született, megszűntek a tagállamok közti bilaterális egyezmények, amelyek nem csak a bírozók előtti határokat bontották le, de az igazságszolgáltatás előtti határokat is eh, szabad mozgást adtak a rendőrségi és büntető és bűnüldözési együttműködéseknek. Feltetjük a kérdést, hogy vajon ilyen, ilyenné vált-e, hogy egy, egy, egyhangúság van-e a tanácsban, a tanács első döntéshozatali szintén szintén, Amsterdam óta áll fenn az intéz, a kezdeményezési kettős jog, és a tanács nagyon lassan fogadta el ezt a döntést, és leggyakrabban a legkisebb közös nevezőn állapodtak meg. Anyagi tekintetben négy területre eh, szorítkoztak, együttműködés és közös eh, kölcsönös elismerés, az, az Amsterdami szerződés óta eh, ennek a megvalósítása lett a legfontosabb, ez volt a tamperei mérföldkő is együttműködtünk a harmonizáltban jogközelítésben, létrehoztunk intézményeket, mint a Eurojust és a Europol szervezetét, létrejöttek hálózatok, amelyek működnek is, mint, mint az Európai Bírói Hálózat, Eh, a emberiség elleni és népítás elleni hálózatok, és vannak eh, külső dimenzióik is, hiszen felismertük, hogy a eh, bűn, bűnelkövetés nem, ér, nem áll meg az európai határoknál. Amikor mennyis, mennyiségeket tekintjük, elmondhatjuk, hogy eléggé lenyűgöző jogalkotási keretet hoztunk létre. 35 keret határozatot fogadtunk el, és irányelvet. 16 együttműködési rendszert, ebből 12 a közös elfogadásra irányult, 14 büntető anyagi jogot fogadtunk el, és 5 irányelvet, ami nagyon nagyméretű, jelentős teljesítmény 17 határozatot is elfogadtunk, amivel létrehoztuk például az Eurojustot, az igazságügyi együttműködést, és hat nemzetközi egyezményt hoztunk tető alá. El kell ismernem, hogy nem tudtam megszámolni az összes tanácsi következtetést és állásfoglalást. Tehát nagyon hatalmas jog, jogszabályi korpuszt hoztunk létre az Amsterdami szerződés óta. Ez ebben az elmúlt tíz és fél évben. Hét vagy nyolc kötelező érvényű határozatot is elfogadtunk ebben az időben. Az volt a gond, hogy kettős volt a gond, az egyik a meg, meg, tagállami megvalósítás és a, a is, illetve annak az ellenőrzése. Amikor az e- amszterdami szerződés tárgyaltok, a bizottság kezdeményezési jogot adott Amsterdamon keresztül. Nyilván emlékeznek arra, hogy a Maastrichti szerződésben a bizottságnak se, nem volt kezdeményezési joga. Ez jelzi azt, hogy mennyire érzékeny ez a kérdés, e, és milyen fokozatosan fejlődött azóta a hozzáállás. Az Európai Parlamentnek értük ki a véleményét, amely a hátterében állt az úgynevezett demok, demokratikus deficitnek. A határozatok és a keretöntések kötelező érvények voltak, de nem volt kö, köte, közvetlen hatásuk. A Popino eset jogalapján kötelező érvények voltak, és a bíróság hatásköre is megnövekedett az előzetes döntések területén 18 tagállamra nézve. A Lisszaboni szerződés volt a második forradalom ebben a folyamatban, amikor a korábbi harmadik pillért beépítettük az elsőbe, de felmerül a kérdés, hogy vajon megszabadultunk-e a harmadik pillértől, hiszen eléggé emlékeztet az első pillér el, eléggé a harmadikra. Vannak például vészfékek a büntetőjogban. Továbbá leírtuk, hogy ez a terület közös kompetenciája a tagállamoknak és az uniónak, és ennek jogi következményei vannak, bár ezeket még nem láttuk mind megjelenni ugyanez áll arra a tényre is, hogy irányelveket és rendeleteket fogadunk el, legalábbis fennáll a lehetőségünk, hogy ezt megtegyük, bár nem történt még meg. De várható a jövőben. Azonban senki nem igazán gondolta arra, hogy mit jelent az, hogyha közvetlen hatása van egy büntetőjogi eszköznek, hmm az irányelvnek nem lehet közvetlen hatása akkor, hogyha az anyagi büntetőjogról beszélünk, de vannak más rendelkezések, amelynek közvetlen hatása van az áldozatokra, együttműködésre nézve, vagy az áldozatok megsegítésére nézve, amely nem anyagi büntetőjog, de amelynek lehet közvetlen hatása eh, az alkalmazásra, különösen eh, egyének tekintetében. Ez szerintem a védelem fokozását jelenti, de lehet, hogy majd valaki ír majd erről egy cikket, és áttekinti az én javaslatomat. A bizottságnak van kezdeményezései joga, de a tagállamok 25%-a is vállalhat ilyen kezdeményezést, és arra számítok, hogy sokkal kevésbé lesz ez gyakori a bíróság és a bizottság szerepét megerősítették. Öt év után 2014. december 1-én a bíróság és a bizottságnak teljes hatalma lesz, ahogy a korábbi első pillér értelmében is, hogy elfogadják a keretdöntéseket, fenn, amelyek megtartják jogi hatásukat, de meg kell azokat majd valósítani hogyha egy tagállami igazságügyi minisztériumban dolgoznék, akkor már most elkezdeném ezeknek a keretdöntéseknek a megvalósítását. A minősített többségi és együttdöntési eljárást megvalósítottuk az egy, európai parlamenttel, így aztán a demokratikus leg, legitimitást senki nem vonhatja kétségbe. Gyakorlatilag egy bikamerális rendszer alakult így ki, és itt van ez a sajátosság a kimaradási jog, ami inkább beszállási jog, amelynek értelmében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem szállnak be egyes jogi keretekbe. Például így döntött Dánia. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a Stockholmi program az én kis babám, nem vagyok ebben egészen biztos, bár láthatják, hogy itt tartom a Stockholmi program egyik példányát a kezemben, és látják, hogy úgy dajkálom, mint a babámat de az igazság az, hogy ezek azok az emberek, akik létrehozták a Stockholmi programot, a svéd elnökség, eh, akik megtiszteltek azzal, hogy felkértek, hogy dolgozzak nekik. A stokholmi program megpróbálja kiegyensúlyozni azt, amit az Unió már a múltban elvégzett. A programban megpróbáltunk hangsúlyt helyezni olyan kérdésekre, mint az egyének védelme, a sértettek védelme, az adatvédelem, próbáltuk nem csak eh, elfolytani dolgokat, de olyan kérdések is foglalkozni, amelyek puhábbak, de, de mindenképpen az állampolgárok érdekét szolgálják. Az á, a stokholmi program az állampolgárokért jött létre. A büntetőjog viszont, ami elnyomó eh, eszköz nagy tekintetben, itt próbáltunk hangsúlyt helyezni bizonyos prioritásokra, és azt láthatjuk, hogy eh, Számos olyan kérdést tár ez fel, amelyet a stokholmi program prioritásként határoz meg, mint például az emberkereskedelem, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, számítógépes bűnözés. E, ezeken a területeken fogadtunk el döntéseket, intézkedéseket. Beszéljünk most pár szóban a Lisszaboni szerződésről, amely kijelenti, hogy foglalkozunk el a bírói döntésekkel. Büntetőjogban, ahogy az Európai, Európa Tanács módján nem foglalkozhatunk úgy az rendőri együttműködéssel, hiszen fel kell dolgoznunk a bírósági végzéseket, és nem lepi meg önöket, hogy a tárgyalások során kijelentettük, hogy a saját rendőri szerveinket nem határozhatjuk meg igazságügyi szerveze, szervekként, hanem érvényesítenünk kell az ő döntéseiket akkor, hogyha együtt akarunk működni egymással. Meg kell még jegyezni, hogy a Lisszaboni szerződés beszél a határon átnyúló dimenzióról, de a döntések következményeiről nem a határon átnyúló következményekről a polgárjogban beszélünk, de büntetőjog területén sokkal szélesebb a ö, terminus, amelyet ha, szándékosan választottunk azért, hogy, nagy, hogy szélesebb körül legyen az együttműködés, mint a polgári jogban határon átnyúló dimenziója lehet valaminek, anélkül, hogy határon átnyúló következményei is legyenek. Beszélünk úgynevezett minimum szabályokról a Lisszaboni szerződésben. Nemrégen jelentettem meg erről egy cikket svéd jogi folyama, folyóiratban angolul, szívesen el is küldöm önöknek. Abban az, arról érvelek, hogy, nem, hogy már nem csak minimum szabályokat hozunk létre, amelyek irányítják a amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok cselekedjenek belátásaik szerint, mert a Lisszaboni szerződésben közös kompetenciákat állapítottunk meg a tagállamok és az unió között, és amint az unió gyakorolja ezt a kompetenciát, az továbbá nem lesz tagállami kompetencia, például az emberkereskedelem területén az a véleményem, hogy uniós kompetenciáról beszélünk, még a megelőzés kérdésében is. Ezt nyilván vitatni fogják 27 igazságügyi minisztériumban, és majd a bíróság elé is kerülhet a kérdés. Hogyha a parlament úgy határoz, hogy egy bűncselekmény szándékos magatartás alapján bűncselekményé minősít, akkor az ország nem a hanyag magatartás alapján teszi így, és hogyha valamiről úgy határoznak, hogy ez bűncselekmény, akkor ez kötelező érvényű lesz a tagállamokra nézve is. Olyan irányelvekről beszélünk itt, amelynek köze, amelyeknek közvetlen hatása van a tagállamokra, akkor, hogyha azt nem valósítják meg a kellő módon. A lengyel elnökségi kollégám um, büntetőjogi rendelkezésekről fog beszélni, nem akarom az ő témáját ö, ö, megtárgyalni. Arról szeretnék beszélni, hogy ez a modell büntetőjog, büntetőjogi modell, amelyet megpróbálunk kialakítani a bizottsággal és a parlamenttel együtt, rengeteg rugalmasságot hagy de a svéd elnökségben mi úgy gondoltuk, hogy amikor ezt a nagyon fontos dokumentumot letárgyaltuk, úgy gondoltuk, hogy fejlődésre van benne szükség. Pontosan ezt próbáljuk elérni most, próbálunk valamiféle koherenciát teremteni az a már elfogadott irányelvekben is. Nem biztos, hogy meg tudjuk ezt tenni, hiszen különféle előadók vannak, de mindenképpen koherenciára van szükség véleményem szerint. Most nem akarok belemenni az úti tervbe, amelyet tárgy, amelyről még tárgyalunk, csak elmondom, hogy ez is fog valamiféle koherenciát teremteni a kérdésben. Hadd említsem meg, hogy a Lisszaboni szerződés új lehetőséget teremt az értékelésben, képzésben, különösen a bírói testület képzésében. Szerintem nagyon sajnálatos az, hogy van egy európai szintű rendőrakadémia, de nincs valós, igazi bírói akadémia európai szinten, amit még, amit még meg kell teremtenünk. Nagyon sokat várok a pénzügyi perspektíváktól, amelyet most kezdjünk el tárgyalni a parlamenttel, amely lenyűgöző, hogy legalább kb. 800 millióról van itt szó, amikor 96-ban elkezdtem a munkámat a tanácsnál, akkor olyan programról beszéltünk, amely mindössze, mindössze két milliós értékű volt, tehát hatalmas fejlődést értünk el ezen a területen. A szerződés új szerepet ad az Európolnak és az Európai Parlamentnek, nemzeti parlamenteknek, valamint az Európai Főügyész Hivatalának is, amelyet szerintem meg kell létre kell hozni. Nem kérdés, hogy szükség van erre, az a kérdés, hogy mikor iktatják be ezt. Mielőtt nyugdíjba vonulok, vagy azután, majd meglátjuk. Hadd fejezem be azzal, hogy beszélek egy kicsit arról, hogy mi áll még előttünk. Az Európai Védelmi Rendelet, a gyermekek szexuális kizsakmányolásáról foglalkozó rendelet, nem sokára elfogadjuk ezeket. Van egy Európai Nyomozási Rendelet előttünk, amelyet remélhetőleg jövő héten elfogadunk a tanácsban, hogy, és aztán megkezdhetjük a tárgyalásokat a parlamenttel. Továbbá tárgyalásokat kezdünk a parlamenttel a számítógépes tárgyalásokról a következő elnökség során, és ugyanígy előttünk áll még a, a utasnyilvántartási dokumentum, amely egy nagyon do, komplikált kérdés, hiszen a bűnügyi statisztika nagyon fontos, de nagyon elhanyagolt terület a jognak. Van egy irányelvünk az um, áldozatok jogairól, amelyet eh, a lengyel elnökség keretében jövő héten tárgyalunk. Nemrégiben értünk el egyetértést a parlamenttel az úgynevezett uh, tájékoztatási jogról, amelyet a, gyan, amely a gyanúsítottakat érinti, valamint a e, ügyvédhez való e, hozzáférésről, mint a piaci visszaélések és belső kereskedelemről szóló dokumentumról is. 20 javaslatban várunk választ a bizottságtól, az e-, elkobzásról, a adatvédelemről, kábítószerkereskedelemről, a gyerőcsasztról, pénzügyi érdekekről, adatvisszatartásról, e, közötti bűncselekményekről, e, eszközök befagyasztásáról, az európai terrorista követő rendszerekről, az euróvédelméről, az eltűnt gyerekek felkutatásáról, jogsegélyről, a harmadik országok állampolgárainak bevezetésről, a bűnügyi nyilvántartásra, a szellemi jogokról, valamint a kereskedelmi szállítással kapcsolatos szankciókról 20 jogszabályban válunk döntést a következő másfél év során. Láthatják, hogy nagyon sok a munka. Azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés rengeteg lehetőséget nyit meg számunkra, és a e, büntetőjogi együttműködésnek jelentős demokratikus deficitet e, szenved, de most e, létrejött a tanács teljes tárgyalási rendszere és az, a tanács és az Európai Parlament között a bizottság javaslatára, amely nagyszerű dolog, és így, elő, így fejleszteni tudjuk a büntetőjogot. Köszönöm szépen, köszönöm Nilsson professzor aki, mondja az elnök, aki nagyszerű áttekintést adta ennek a folyamatnak a hagyományos tagállami joghatóságtól eljutott az európai ügyig, de és megemlítette ezeket a nagyon fontos kifejezéseket, mint az határon átnyúló bűnök, terrorizmus, nőki használása, emberkereskedelem, számítógépes bűnözés, kábítószer, fegyverkereskedelem és korrupció, pénzmosás, valamint a bűnüldözés az Európai Unió pénzügyi érdekeit is érinti E, első fokon, és ez megteremti az alapot arra, hogy e, áttérjünk a következő előadásra, de ezelőtt még e, hadd köszöntsem Ali Williams urat, aki az Eurojust elnöke. Nagyon örülünk, hogy csatlakozott hozzánk. Többször megjelent már a szakbizottság meghallgatásain, az ő jelenléte nagyon fontos ma. Láttérünk a következő napirendi pontra, amelyet André Klip professzor úr fog kifejteni, aki a Maastrichti Egyetem tanára beszélni fog a büntetőjogról, a büntetőjogi eljárásokról és a transnacionális büntetőjogról. Cliff professzor úr, 15 percben önni a szó. Time handling here. Thank you. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az Európai Parlamentnek, különösen De Jong úrnak, hogy meghívott, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel, és beszélhetek önöknek az európai büntetőjog jövőjéről. Azt gondolom, hogy nem kell önöket emlékeztetnem a szerződések hátterére és múltjára, hiszen ezt Nilsson úr előttem már igen elegáns módon megtette. Szeretnék arról beszélni, hogy milyen feltételek mellett kívánatosak és szükségesek az európai büntető anyagi jogi jogszabályok, és mikor elegendőek a tagállami jogi jogszabályok. Ezt arra a kérdésre fordítottam át, hogy milyen alapvető érveket kell érvényesíteni az európai büntetőjog esetében. Milyen követelmények vonatkoznak egy büntetőjogi ítéletre? Azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés hiszen egyre növekszik az európai büntetőjog befolyása, és ez a jövőben is így lesz. Akár tetszik, akár nem. Ezt azoknak mondom, akik támogatják a további befolyás növekedést, és azoknak is, akik ezt ellenzik. Személy szerint én nem gondolom, hogy a bűnelkövetők tiszteletben tartanák a szépen meghúzott nemzeti határokat, ezért a várható fejlemények olyanok, hogy az egyes bűncselekményeknek transnacionális jellegük lesz. Az a kriminalizációs elvekkel kapcsolatban három kumulatív feltétel létezik. Az első az, hogy történjen sérelem. Hogy a német terminológiával éljek, egy rechtsgútra van szükség, egy olyan ügyre, amit a jog szabályoz. Tehát kell az, hogy egy gyermeket bántalmazzanak, vagy csalást kövessenek el, vagy konkrétan történjen valamiféle jogsértés. A második feltétel az, hogy a büntetőjog legyen a legmegfelelőbb eszköz ennek a problémának a megoldására. Továbbá, hogy más eszközök ne legyenek elégségesek erre. A harmadik pedig, amivel a legtöbbet foglalkoztunk, az, hogy az európai jogszabály, ne pedig a nemzeti jogszabályok bírjanak többletértékkel erre az ügyletre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy a parlament számára hasznos lenne, hogyha a tanácssal és a bizottsággal együttműködve kimondottan, kifejezetten meghatározni ezeket a kritériumokat. És nem úgy fogadná el a jogszabályokat, ahogy ezt korábban tette, egy kicsit esetleges módon. A tanács jelentős mértékben hozzá tud ehhez járulni. Az első követelményt illetően, hogy sérelemre van szükség. E, általában erről nem szokott jelentős vita lenni. Bár néha, amik, például amikor a gyermekpornográfiáról van szó, akkor felmerült, hogy érdemes-e büntetni a virtuális gyermekpornográfiát. Azt gondolom, hogy ez a feltétel akkor teljesül, hogyha nem vitás az, hogy sérelem történt és ilyenkor fontos jogszabályt alkotni ebben a kérdésben. Többet kellene foglalkozni azzal, hogy a büntetőjog e a legalkalmasabb eszköz. Azt gondolom, hogy a büntetőjog a megfelelő megoldás, hogyha más eszközök nem elégségesek. Bizonyítékra van szükség, empirikus bizonyítékra, arra vonatkozóan, hogy ez egy súlyos kérdés, amit nem lehet máshogy megoldani, mint a büntetőjog alkalmazásával. Általánosságban mondva nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre ezekről. Van itt néhány csapda, ami a jogszabályalkotó számára is releváns lehet. Abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy még mindig történnek bűncselekmények, ez azt jelenti, hogy még mindig nem megfelelő a büntetőjogunk. Még mindig történik lopás, erőszaktevés, gyilkosság a tagállamokban a büntető jogi intézkedéseinket még nem feltétlenül hibásak, egyszerűen történnek bűncselekmények. Ez nem azt jelenti, hogy a büntetőjogunk rossz lenne. Mivel nem csak professzor vagyok, hanem gyakorló bíró is egy feleviteli bíróságnál, gyakran találkozunk azzal, hogy számos jogszabály születik ugyanarról a cselekményről, például az emberkereskedelemről. A gyakorló bírók gyakran hibát követnek el, mert az emberkereskedelemre vonatkozó jogszabályokat legalább tízszer módosították. Azt gondolom, hogy gyakran érdemes inkább várni egy kicsit a jogszabályalkotásra, mint minden évben toldozgatni, fordozgatni a meglévő jogszabályokat. A hatástanulmányok rendkívül lényegesek. Ezek jelzik azt, hogy a büntetőjog lényegével vannak problémák. Időnként nem is annyira a büntetőjogi jogszabályokkal van baj, hanem inkább a rendőrség és az ügyészség nem megfelelő hatékonyságával. A bizottság részéről gyakran hangsúlyozták az egyes bűncselekmények különösen súlyos jellegét, de ez inkább az első kritériumhoz tartozik. Amikor arról beszélünk, hogy mennyire perverz a gyermekpornográfia, és hogy mennyit veszít az európai adófizető a csalással, ez nem bizonyítja azt, hogy büntetőjogi intézkedésekre lenne szükség. A hatástanulmányok nagyon fontosak a jogszabály céljának meghatározásához is. Gyakran az a benyomásunk, hogy a cél az, hogy a bűncselekmények elkövetésének az esélyét is megszüntessük, vagyis a tökéletes megelőzés de ez nem realisztikus cél. Mondanék néhány szót a harmadik követelményről is, ami számomra a legfontosabb, hiszen az első két kritériumot valamennyi tagállamban alkalmazzák. Ez egy általános szabály. A harmadik kritérium az európai jogszabály alkotás hozzáadott értéke. Ez a szubszidiaritás elvét fejezi ki és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb követelmény ebben a vitában. Az európai jogszabály esetében akkor van hozzáadott érték, hogyha nem egy nemzeti ügyről van szó, hanem európai szinten történt sérelem. És hogyha ezt nem lehet a tagállami szinten megfelelően megoldani. Például az, az európai pénzügyi érdekek, a pénzügyi rendszer integritása, például a pénzmosás, ezek az Európai Unió érdekei, vagy legalábbis a tagállamok kollektív érdeke. Az európai pénzügyi rendszer stabilitására is gondolhatnánk, és az euró védelmére, amiről a mai nap során később még fognak viták zajlani. az a, azok a helyzetek, amikor alapvetően nem határokon átnyúló jelleggel történnek a cselekmények, akkor szintén szükség lehet európai büntetőjogi jogszabályokra. Például a gyermekpornográfia esete is ilyen, hiszen ez is gyakran transnacionális jelleggel történik. Az európai büntetőjogi szakpolitikával kapcsolatban a bizottság meghatározta, hogy mi az európai büntetőjog hozzáadott értéke, és négy pontot említett meg. Az első az, hogy a, a szabad mozgás esetén a polgárok bizalmát növeli az Unióban. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez valóban többletértéket jelentene. A jelenlegi helyzetben az egyes tagállamokban igen különböző a büntetőjog, de ez nem akadályozta meg a polgárokat eddig sem a szabad mozgás jogának gyakorlásában. A második pont, amit a bizottság említett, az, hogy ez biztosíthatja, hogy a bűnökövetők nem használhatják ki az egyes büntetőjogi rendszerek közötti különbségeket. Nem gondolom, hogy ez olyan nagy érdem lenne, hiszen eh, nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy a büntetőjog lényegi különbségei irányítanák a, büntető, a bűncselekmények elkövetőit. Nem hiszem, hogy az alapján döntenének a bűnözők, hogy mekkora esélye kapják el őket egyik vagy másik eh, tagállamban. A harmadik az, hogy a kölcsönös bizalom kölcsönös elismertetéshez vezet. Ezt sem találom túlzottan meggyőzőnek, hiszen ha az európai letartóztatási parancs történetét nézzük, akkor láthatjuk, hogy ezek a rendszerek az egyes tagállamokban igencsak különböznek, és a, a kölcsönös bizalom más tényezőkre épül, nem annyira a jogszabályok kölcsönösségére. A negyedik talán jobb lehet, ez pedig az, hogy a az európai jogok elleni fontos politikai területeken elkövetett bűncselekményektől eltántoríthat. Ez szintén az Európai Uniós politikákhoz kapcsolódik. Azt gondolom, hogy a, a bíró, az Európai Bíróság két határozata, melynek során törölte a környezetvédelmi bűnözésre vonatkozó jogszabályokat, ez segít nekünk. Ez egy alapvető fontosságú üzenet a környezetvédelmi bűnözéssel kapcsolatos jogalkotásra. Szeretnék még megemlíteni néhány csapdát és veszélyt, amelyek a büntetőjogi jogalkotáshoz kapcsolódnak az Európai Unió területén. Mindig fel kell vetni azt a kérdést, hogy az azonosított helyzet vajon a büntetőjog lényegében létező hiányosságokból fakad-e. Például a pénzmosás, a benfentes kereskedelem és a piaci visszaélés esetében számos olyan esetet látunk, amikor az ügyészség nem végezte megfelelően a munkáját. És lehet természetesen, hogy a büntetőjogban vannak hézagok. A legtöbb helyzetben azt mondanám, hogy más tényezők jelezhetik a problémákat, nem pedig a büntetőjog lényege. Ide tartozik például az Európai Uniós csalás esete, amelynek az eljárás jogában inkább kapacitás problémák merültek föl. Még azokban a helyzetekben is, ahol nyilvánvalóan nem kívánatos viselkedésről van szó, és a politikai napirenden is előkelő helyen szerepel, lehet, hogy a, a büntetőjog nem a legmegfelelőbb eszköz hiszen lehet, hogy ez nem eléggé részletes. A 2009 per 52-es esetet idézném, a 9 per D cikkben egy munkaadó követte el a bűncselekményt, aki a 2009 per 9-es Hölgyeim és uraim, egyetlen ügyészt sem lenne szabad arra kötelezni, hogy egy ilyen ügyjel kelljen megbirkóznia, hiszen olyan, ez a definíció annyira bonyolult, olyan sok szereplő van benne a, az emberkereskedelemmel, a, a, a munkavállalók felelősség, a munkaadók felelősségével kapcsolatban. Fellebbviteli bíróságon dolgozó bíróként ezt nem érezném igazságosnak. Irányelvekben, keret döntésekben megjelent, hogy ha az Európai Unió Európai Unióban közvetlenül kellene alkalmazni a jogszabályokat, ez, ez nem így van, tehát gyakran megfelelkezünk arról, hogy ezeket az Európai Uniós irányelveket át kell ültetni a nemzeti gyakorlatba, és hogy ezeket nem az európai eszközökön belül kell meghatározni. Azt gondolom, hogy zárásképpen elmondanám, hogy milyen területek lehetnek alkalmasak az európai büntetőjog megalkotására. Alapvetően nem gondolom, hogy lenne határ a potenciális büntetőjogi témák között, ezeknek meg kell felelniük a követelményeknek. Valódi európai sérelemre van szükség, olyan helyzetre, amelyre csak a büntetőjog adhat választ, és szükség van arra is, hogy az európai jogszabályalkotásnak legyen hozzáadott értéke. Hogyha ennek a három követelménynek megfelel az eset, akkor elmondhatjuk, hogy hasznos és szükséges európai büntetőjogi jogszabályt alkotni. Ehhez természetesen széleskörű kutatásra van szükség, és ez egy új elem, több büntető ügyi, jogi és logikai kutatásra lesz szükség, hogy megbecsülhessük a, az európai büntető jogszabályok szükségességét. A szubszidiaritás és az ultima ráció elvét is tiszteletben kell tartani a büntetőjoggal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Flip professzor. Nagyon érthetően, és 15 percben fejtette ki a nézeteit. Nos, akkor ezek után Adán Nieto, Nieto Martin professzornak adjuk át szót, aki a Castilla-La Mancha Egyetemen eh, büntetőjogi profe, a büntetőjog professzora. Ez az egy, eh, madridi egyetem. Ő pedig a gazdasági büntetőjogról beszél az Európai Unióban. Professzor Nieto Martin. Köszönöm szépen. A Castilla-La Mancha eh, Egyetem az nem Madridban van, hanem Toledóban van elnök, tudom, de mivel ide van írva, ezt olvastam föl, de közben ráírtam, mert a Castilla de Mancha, La Mancha nem Madridban van. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy megszervezték az egyetemi oktatók és a büntető jogászok közötti kerekasztal beszélgetést. Az előadásomnak három része lesz. Az elsőben röviden elgondolkodom arról, hogy a szerdőzések szerint hogyan kellene a büntetőjogban cselekedni, vagy konkrétabban a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények kapcsolatban. A második részben én példákat hozok fel arra, hogy miért nem úgy jártunk el, ahogy a szerződések ezt előírták. A harmadik részben pedig arról szeretnék elgondolkodni, hogy az véleményem szerint mi lenne egy racionális büntető politikának a kulcsa, ez pedig a jogalkotás, jogi értékelés. A gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatban a szerződések lehetőséget teremtenek arra, és kötelezik is az embereket arra, hogy racionális büntető jogi politikát folytassanak az EU-ban. Három alapeleme van a racionális büntető politikának. Az első feltétel az, hogy bármilyen olyan probléma kapcsán fel lehessen lépni, amely a bűncselekmények kapcsán nemzetek feletti érintettséggel rendelkezik. A széttagolt büntetőjog az, ne, az megfelelő büntetőjog, de a széttagolt büntető politika viszont nem. Véleményem szerint a gazdasági büntetőjog egy olyan büntetőjogi terület, ahol a priori az e- Európai Uniónak van hatásköre. A szerződések lehetőséget teremtenek arra, hogy az EU be, közbelépjen gazdasági bűncselekmények esetében. Ezt két különböző belépési modell szerint teszik meg. Az első a az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmének a modellje. Ez egy nagyon erős és beavatkozó modell. Az Európai Ügyészség nek lehetősége van arra, hogy széleskörűbb harmonizációt biztosítson, mint más területeken, és vészfékeket is alkalmazhat itt lehetőség van az arra is, hogy létrehozzanak egy hiteles európai büntetőjogot ezen a területen, amely az Európai Szövetségi büntető, bűncselekményekkel kapcsolatos. Az 83-as cikk szerint e, ezt a harmonizációs modellt két részre lehet osztani. Az első, ez a 1 es cikk, ahol a kapcsolat van a gazdasági és a szervezetbűnözés között. Ez bizonyos területeken nyilván gyakori, például a hulladékkereskedelem esetében. Ugyanakkor a 83.2 cikk amely a kompetenciákkal foglalkozik, ez erősebb beavatkozást tett lehetőségi. Ez a szabály feltételezi, hogy a tagállamoknak kötelessége, hogy megfelelő szankciókat alkalmaznak akkor, amikor az európai normatívákat megsértik. Ez idevágó, például olyan területeken, mint a terrorizmus és az gyermekpornográfia. Itt az irányelvek meghatározzák, vagy azt, hogy mik azok a magatartások, amelyeket tiltanak, vagy milyen szankciókat kell alkalmazni. De a 23.2 esetében mint például a környezeti felelősség esetében, a tiltott magatartásokat magatartásokkal már más irányelvekben vagy rendeletekben foglalkoznak. E, a területnek a harmonizációja e, főként azt jelenti, hogy a szankciókat kell, vagy a jellegüket kell szabályozni. Végül pedig a beavatkozásra szükség van, amikor gazdasági bűncselekményekről van szó, akkor ezt a 83.1-es cikkben tartunk, tar, e, találjuk a második részben, és ezt mindig fel lehet használni. A másik racionalitási elem az európai büntetőpolitikában az, hogy megfelelő kompetencia felosztást kell találni a nemzeti és a szupranacionális szint között. Ehhez a szubszidiaritás és az arányosság elve segít. Ezeket az elveket figyelembe véve azt jelenti, hogy közbe kell lépni a nemzeti büntetőjog területén, de ennek nem kell a harmonizációval hasonlítva lenni. A 83-as cikk utal a harmonizációra, ugyanakkor, hogyha ez a két év, ezt a két évet figyelembe vegyük, a, vesszük, akkor e, harmonizációs alternatívákat kell találni, ahhoz, hogy egy közös megközelítését találjuk a közös bűncselekményi problémáknak. A harmonizáció az az ultima ráció, tehát a végső eszköze a közbelépésnek, e, a közös vagy e, bűnözés e, problémának megoldásához. Ugyanakkor a megoldás az sosem harmonizáció vagy, vagy semmi. A másik probléma, a probléma az nem, hogy meghatározzuk a, a betiltandó viselkedéseket, hanem hogy meghatározzuk a szankcióknak a jellegét és a, ezeknek a súlyosságát. Itt az arányosság, az a szubszidiális elve erősebb szerepet kell, hogy játszon. Ebben az értelemben a közbelépések három lépésben történnek. Először a hatékony szankciója az európai normatívának attól függ, mindig és az első pillanattól kezdve, hogy a tagállamok hogyan döntenek. Kötelességük megfelelő hatékony szankciókat felállítani, amelyek arányosak és visszatartó erőjük, erőjűek. Ezt ismerjük a görög gabona határozat esetéből is már. Ennek a kötelességnek a megvalósítása másként, mint ami eddig történt, komoly értékelést érdemel, és ha ez nem történik meg, akkor a jogsértő tagállamot kötelezni kell erre, hogy megtegye csak amikor ezek a megoldások nem voltak sikeresek, vagy pedig komoly oka van, hogy harmonizálják a szankciókat, akkor a harmonizációnak meg kell történni, de ez csak ultima ráció, tehát végső eszköz lesz. A harmadik racionalitási elem az, hogy bebizonyítsuk, hogy a megcélzott célok koherensek azzal, ami már létezik, és az alapvető büntetőjogi elvekkel. Tehát meg kell erősíteni, hogy a szankciók koherensek azokkal, tehát megfelelnek azoknak, amelyek az irányelvekben vannak. Például a piaci visszaérés nem lehet súlyosabban szankcionálni, mint az emberkereskedelmet. És még ennél is fontosabb, hogy koherenciának kell lenni a nemzeti büntetőjogszabályokkal kapcsolatban. Nos, akkor most hangsúlyozni szeretném, hogy egyrészt vannak közbelépési lehetőségük. Az Európai Unió képes arra, és garantálnia is kell azt, hogy a pénzügyi érdekei garantálva vannak, és megfelelő, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell alkalmazni, és az ultima ráció harmonizációja fontos. Hogyha az ideális keretet már elemeztük, akkor szeretnék foglalkozni a valósággal, és megvizsgálni azt, hogy eddig hogyan sikerült ez. Először is a szubszidiaritás és arányosságnak az elveit hogyan igazolták ebben a, ezen a területen. A válasz erre az, hogy nagyon rosszul. Tulajdonképpen ezek az elvek nem is kerülnek említésre a keret határozatban, amely a korrupciókval foglalkozik a magánágazatban és a környezetvédelemben. A piaci visszaélésekkel kapcsolatos irányelvben van egy záradék, amely a határokon átnyúló kárjelleggel foglalkozik, de ez egy általános feltétel. Persze, voltak erőfeszítések a travel preparator, tehát az előkészített munkák során. A gazdasági bűncselekmények esetében a fő érv az, hogy a piac korlátozását el kell kerülni. Ezt minden olyan területen megtalálhatjuk, amely bennünket erre, érdekel. Ugyanakkor az, a, az erv, érv két problémát is magával visz. Az első az empirikus. Mint ahogy már említettem, a gazdasági büntetőjogban a, már bizonyos vis, viselkedéseket tiltanak, tehát azt javasolják, hogy a, a torzítás az a szankciók különböző jellege és súlyosságának tekinthető. A második az a normatív jellegű, és pedig veszélyes ennek az elvnek a használata, mert ez még több büntetőjogot jelent. Ezért okokból a harmonizáció megpróbálja a szankciókat növelni, és az irányelvnek épp ezért meg kellene próbálni a súlyosabb szankcióknak a létrehozását, mikhoz, mert ez azt jelenteni, hogy visszatérünk a kiindulási ponthoz, és egy ördögi körbe lépünk bele, amely több büntetőjogi szabályt jelenteni. Tehát a minimális sztenderdeknek a harmonizáció az pont, az ellenté, pont ellentétes ezzel. Mindkét probléma olyan helyzethez vezet, amelyet már a kriminológia régóta megmutatott. Az pedig, hogy a szankció hatékonysága és nem a súlyossága az igazán visszatartó erejű elem. És pontosan erről akarok beszélni itt. A hatékonysági különbségek, és nem a beli különbségek tesz, teszik a, meg a különbséget a tagállamok büntetőjogi rendszerei között. Például erre a piaci visszaélések. Ebben az esetben az irányelv a tagállamokra hagy, eh, tagállamnak nagy mérlegerési keretet hasz, hagy a szankciók megállapítása esetében. Ennek eredményeként eh, különböző szankciók léteznek. Eh, mindegyik ország bünteti a benfentes keredelmet, de a büntetés az Belgiumban egy év és Olaszországban 15. A kevésbé releváns viselkedéseket illetően bizonyos országokban a büntetőjogi nagyon erő, büntetőjog nagyon erősen jelen van, és más országokban pedig a közigazgatási szankciós jog. Például a Spanyolországban a benfentes kereskedelem első érvényesítése után 12 évvel még nem alkalmaztak büntetőjogi szankciókat, és csak egyszer volt ilyenfajta bűncselekménnyel kapcsolatos eset. Ugyanezt történt a piaci visszaélésekkel, amelyet nem olyan régen vezettek be. Ugyanakkor a probléma nem a büntetőjoggal kapcsolatos, hanem azzal, hogy a spanyol tőzsde hatékonyságok, vagy a bírák, vagy az ügyészek hogyan reagálnak az ilyenfajta viselkedésekre. Tehát ez nem harmonizációs probléma. Nos, akkor most röviden szeretnék egy másik kérdéssel foglalkozni a büntetőjog sokszor piaci torzítás eredményez, de ez nem a szankcióknak tudható be, hanem a különböző tiltott viselkedéssel kapcsolatban. Ezekkel kapcsolatban egy példát fogok emlékezni. A jogi személyiségek jogalanyoknak a büntetőjogi felelőssége. Az Európai Unió a tagállamokra kötelességet rót ki, hogy szankciókat alkalmazzon a jogalanyokkal kapcsolatban. A kerethatározat, az irányelv és a megállapodás a megállapodás második jegyzőkönyve óta, amely a különböző pénzügyi érdekekkel foglalkozik az európai közösségekben, ez a jogalanyoknak a felelősséget megállapodtatta. Azóta Olaszországban, Németországban és Ausztriában administratív szankciókat hoztak, ugyanakkor ezeket a szankciókat a gyakorlatban épp olyan hatékonyak, mint a büntetőjogi szankciók, amelyeket Franciaországban vagy Angliában alkalmaznak. A vállalatok épp ezért nem tudják, hogy mit tegyenek, hogy elkerüljék a szankciót bármelyik országban. Mivel például Oroszországban vagy Ausztráliában a megfelelési programok elvben a normatívának a kulcskérdései más országokban, mint, Franciaország, mint például Franciaország, a megfelelési programnak nincsen értéke. Ez azért is nagyon problémás, mert olyan országokban, ahol, ezek a, ahol a megfelelési programok jogi relevanciával rendelkeznek, lehet, hogy mások a feltételek. Például Oroszországban van egy követelmény, hogy egy megfelelési eh, hivatalt, organo de vigilanciát hozzanak létre, amely más országokban viszont nem követelmény. Ez az utóbbi példa, és amiről előbb is szóltam, a harmonizációval kapcsolatban tanulságokkal nyújt. Az első az, hogy a szubszidaritás és arányossági elvnek nincsen gyakorlati jelentősége, hogyha ezeknek az elveknek nincsen komoly igazolása az irányelvek kidolgozási fázisa alatt. Második. A piac torzítását elsősorban a különböző hatékonysági szintek okozzák a gazdasági büntetőjogban, és nem a szankcióknak a különböző rendszere. A harmonizáció nem, nem a, ennek a betegségnek a gyógyszere. Harmadik, a harmonizációra szükség van, amikor jogbizonytalanság van, amikor az illegális viselkedés és nem a szankció jelentősen különbözik. Nos, Akkor most az utolsó részhez érkeztünk. A jövőben hogy lehet a megfelelő lépéseket hozni? Az válasz erre az, hogy szakértővé kell válni a jog hatékonyságának kiértékelésében. Nézzük ennek a kérdésnek alapvető eh, gondolatait. Először is az értékelés nem azt jelenti, hogy megerősítsük, hogy az államok most végrehajtottak-e egy irányelvet, vagy egy kerethatározatot. Az értékelés az ennél sokkal szélesebb körül. A harmonizált nemzeti büntetőjognak jogat nem csak értékelni kell, hanem bármilyen fajta EU-s relevanciát is ki kell értékelni. A, ezen kívül igazol, vizsgálni kell a törvények végrehajtását is, és az alkalmazásnak a konkrét problémáját. A második kérdés az, hogy ki fogja ezt az értékelést elvégezni. Az alapvető követelmény az, hogy legyen egy független és multidisciplináris értékelő, hát ezt pedig nem lehet az EU értékelésekkel kapcsolatban elmondani nagyon jó lenne elgondolkodni arról, hogy hozzanak létre egy európai ügynökséget a büntetői politika értékelésére. Itt pedig a különböző megfigyelő központokat egy módszertan alá rendelnék. És ez eh, az égyenség az Európai Parlamenttel kellene, hogy kapcsolatban legyen, mivel ez gyakorolná az ellenőrzést. Tudom, hogy az értékelés nagyon drága, de ahhoz, de hogyha a büntetőjogi politika nem jó, az még drágább. Ugyanis értékelés nélkül nincsen az elveknek értéke. Tehát kötelező bemutat, bebizonyítani, hogy a tiltás, a szankciók vagy a harmonizáció szükség. Thank you, professor Nieto Martin. Köszönjük Nieto Martin professzor úrnak az előadását. Most megnyitom a vitát. Kérem, hogy bárki, aki hozzá szeretne szólni, az egye fel a kezét és mutatkozzon be. És javasolom, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket, és aztán előadóink majd válaszolnak rá, és lezárjuk ezután ezt az első szekciót. Viszont nagyon késő, késő van, így hát kérem önöket, hogy kezdjük el a kérdéseket. Latford asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a nagyon érdekes előadásokat, amelyeket akasztónak is, zavarónak is találtam. hiszen jelentős figyelmeztetéseket hallottunk itt a tudósoktól, szakemberektől. Szeretném például megjegyezni, hogy Klip professzor úr egyaránt feleviteli bíró és tudós is. Nilsson úr is gyakorló és tudós egy személyben, gyakorló bíró. Két évvel ezelőtt megkaptuk a modern rendelkezések tanácsi következtetéseit. Két évvel később jött egy, kommunikáció, egy bizottsági közlemény, ezt mondja, hogy szakértői csoportot hoz létre a bizottság, amely megvitatja, megvitat fontos kérdéseket ideértve a az EU-ban gyakran használt büntetőjogi kifejezéseket, mint a szankciók, kisebb ügy, ö, ügyeket, a jog, ö, bűnpártolást. Ö, nagyon ideje volt már ennek, és akkor ennyien szóltam. Mondták nekünk, mondta nekünk Kli professzor úr, hogy nem tudna semmiféle olyan ügyészt elképzelni, amely, aki a jelenlegi szankciók alapján el tudna bárkit is ítélni. Felírtam, hogy Nilsson úr is beszélt arról a tényről, hogy ha jól értettem, a megelőzési doktrína bár ezt vitatni fogják a bíróság előtt, hogyha az irányelv azt mondja, hogy a szándék, eh, szándékolt magatartás eh, is büntethető, akkor a nemzeti jogszabály nem kriminalizálhatja a hanyag magatartást. Ennek a következményei hatalmasak lesznek. Én inkább jogszabályalkotó vagyok, mint szak, szakértő, és nekem nem igazán tetszik az, hogy milyen e, e, hatása lesz ennek a nemzeti bűn, bűn, e, büntetési gyakorlatban, hogy miként határozzuk meg a e, irányelven a minimum és maximális büntethetőséget ez számomra nagyon alázatos vagyok, és nagyon aggaszt is az, amit én csinálok. Két évvel a tanácsi következtetések után amelyek azt várták, hogy az elnökség más EU intézményekkel tárgyaljon. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e. E, nem tudom, hogy a tanács valaha is felkereste a parlamentet, és azt kérdezte, hogy fiúk, meg kéne ezt a nagyon fontos kérdést beszélnünk, hogy mit csináljunk. Nagyon örülök, hogy de Jung kollégám megrendezte ezt a meghallgatást. Nagyon, kár, nagyon nagy kár, hogy csütörtök reggelre tették ezt, amikor nagyon sok kollégám már hazament. De nagyon régen vártunk már erre a meghallgatásra, hogy megérthessük, hogy nagy, amit az EU jogszabályban végzünk, büntetőgi rendszerekben, tagállamokban, nagyon fontos, el kell mondanom, hogy meg kell állnunk, és nem szabad ezt addig folytatni, mindaddig, amíg meg nem győződünk arról, hogy milyen ö, ö, következményei lesznek ezeknek a nemzeti hat rendszerekre. Vannak jogszabályok, amelyek teljesen felhasználhatatlanok, mint például a piaci visszaélés, vagy a gazdasági bünteti, büntetőjogi szankciók, amelyeket soha nem alkalmaznak. Gyűjtsük be ezeket az információkat, és ne folytassuk vakon ezt a vakon tapogatózást. Eléggé megdöbbent engem az, hogy felismertem, hogy mekkora spektrumról beszélünk itt. Nagyon örülök, hogy megrendezték ezt, az elő, ezt a meghallgatást, de nagyon nagy jel ez az EU jogszabályalkotóinak. Köszönöm. Any, anyone else? Kérem még szót, kérdi az elnök. Megjegyzés, kérdés. Senki nem emelte fel a kezét, akkor visszaadjuk a szót az előadóknak. Szeretne bárki is hozzászólni ahhoz, amit Lafford asszony felvetett. Nilsson úr, önnél az első lehetőség. Yes, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem is nagyon megfélemlít a feladat, engem is idegesít. Az elmúlt 25 évben, amikor az európai intézményeknél elkezdtem dolgozni büntetőjogi területen, igaznak találtam azt, hogy a büntetőjog nagyon érzékeny terület, hiszen a nemzeti rendszerekre épül a területi elv alapján. Azonban az is igaz, hogy vannak bűncselekmény típusok, különösen azok, amelyek itt a szerződés is felsoroz, ahol szükség van arra, hogy összeüljünk, és elérjük azt, hogy közös meghatározásaink és közös megközelítéseink vannak az ilyen bűncselekmény típusok elleni harcban. Beszéltünk a határon átnyúló bűncselekményekről, és nagyon súlyos bűncselekményeket következ, követnek el ma az EU-n belül is emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem csalás területén. A legtöbb eset, amivel az Eurojust foglalkozott, és a legtöbb esetben amelyel az Eurojust foglalkozik, elsősorban a csalás területére szorítkozik. Nekem az a tapasztalatom, hogy óvatosak vagyunk, és alaposak akkor, amikor a tanácssal és az Európai Parlamenttel tárgyalunk. Az elmúlt két évben részt vettem a háromoldalú tárgyalásokban, büntetőjogi kérdésekben, és van egy alapszerződési követke, követelményünk is, a 67-es cikk, amely figyelembe veszi a tagállamok jogi hagyományait, és próbáljuk ezt eh, mi is megtenni, nem próbáljunk rá erőtetni a tagállamokra hibás döntéseket, és hogy a tagállamok ezt így vélik, akkor, akkor behúzhatják az úgynevezett vészféket. A büntetőgi modern rendelkezésekre való hivatkozás a tanácsi 2009-es november 30 dokumentumban ezt úgy kell értelmezni, hogy e, megtárgyaljuk a jogszabályalkotási folyamatot, és fel is hívjuk az intézményeket arra, hogy legyenek következetesek, koherensek, ha tehát bizonyos bűncselekménnyel kapcsolatban, eh, részvétellel, bűnpártalással kapcsolatban meghatározásokat eh, hozunk eh, létre, akkor nem kéne más megközelítést alkalmazni más büntetési területen. Meg, kell próbálnunk olyan koherensnek lenni, amennyire csak lehet, és nem szabad leragadni a köz, az egyes intézmények közti tárgyalásokban. Sürgős feladat az, ez, folytatnunk kell a megbeszéléseket, és én személyesen nagy is nagyon örülök ennek a jelentésnek, amelyet Denis készít, hiszen ez egy folyamat része, amelyet folytatnunk kell. Beszéljünk a büntetésekről. A szerződés lehetőséget teremt a büntetések közelítésére. De egészen mostanáig, hogy mit tettünk ezen a területen, az nem, nem nevezném túl soknak. Elmondtuk, hogy kéne minimális vagy maximális büntetés, legyen az mondjuk 8 év a terrorizmus esetében, de tehát nem túl sok, hiszen a legtöbb tagállama sokkal magasabb a büntetési tétel. Ez tehát egy politikai jelzés, de semmi gyakorlati tartalma nincs neki. Nem foglalkozunk a tagállamok eh, rendelkezésére a feltételes bocsátásról, vagy a kétharmados, vagy 50, 50 százalékos eh, büntetési idő letöltése után. Tehát nem sokat foglalkozunk a büntetések kérdésével, és hogyha igazán komolyan gondolnánk, akkor egészen más rendelkezéseket hoznánk létre, és egészen más empirikus eh, adatokat használnánk fel ezelőtt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Um, nagyon érdekes az EU büntetőjogi alkalmazása. Van, nagyon kevés információ van arról, hogy miként használják fel ezeket a jogszabályokat a tagállamokban. Ezért kéne valami jelzés arról, hogy mik, milyenek a hatása, vagy az oka milyen a részletes jellege a jogszabálynak. Hadd mondjak egy példát. Nem akarom azt mondani, hogy minden tilalom a felsorolt irányelvben ilyen jellegű, csak a legszélsőségesebb példát szeretném most megemlíteni. Az én tagállamomban megfogalmaztuk az EU csalás fogalmazását a büntetőjogban, Hollandiában, amely számos olyan elemet illeszt be, amely kapcsolódik a pénzügyi érdekekhez, és amely az EU költségvetésének kárára rendelkezik. Ezt a rendelkezést nem használtuk fel, mert van egy másik rendelkezés, amely sokkal egyszerűbb, és amely csak azt kívánja, hogy legyen bebizonyítható, hogy valamiféle hamisítási cselekmény történt, és pénzek olyan irányba haladtak, ahova nem kellett volna eljutniuk, és hogy valaki ebből szándékosan hasznot húzott. És ez pont elég. ez azt jelenti, hogy az általános rendelkezést használjuk fel a ügyészségi az európai csalási kérdésekben, és ez jelenik meg a statisztikában az én mondani valom az, hogy tartsuk a jogszabályokat egyszerű szinten, és szorítkozunk a, e, arra, hogy mit akarunk megvédeni, ne próbáljunk rengeteg további elemet beleilleszteni, hiszen azokat mind be kell bizonyítani, azokban, azokban vádemelés kell és bizonyítás, és azt kockáztatjuk, hogy nem lesz sikeres az eljárás. Nieto Martin professzor következik. Szerintem a definíció nem a harmonizációról szól. Megkísérelhetjük ezt megtenni, de ahogy a mi nemzeti büntetőjogunkban is, rengeteg különféle definíció van az elméletben, a bíróságok előtt is, hogy mi, az a ki, mi a büntet, bűncselekmény kísérlet. Az Európai Unióban nagyon-nagyon nehéz feladat megkísérelni minden országban ugyanúgy meghatározni a feladatok, és ez nem a harmonizáció feladata, hanem az egységes védelem a jogi érdek védelemében. Ez nem a jog, hanem a jog alkalmazása. És az irányelv elkép- gondolata olyan, amely az értékeléshez kapcsolódik, az irányelvben nem a szöveg a fontos, hanem az irányelv célja. És hogy ezt figyelembe tartjuk, figyelembe beveszük, akkor az értékelés fo- ö, nagyon fontos, mielőtt, mielőtt a harmonizációra rátérünk. A harmonizáció szerintem nem jó megoldás, nagyon sok ö, problémában, az anyagi büntetőjogban is sem, Rendben, köszönöm, mondja az elnök. Most lezárjuk az első panelt, és áttérünk a második szekcióra, amely legalább annyira érdekes lesz, mint az első. Ott valaki szót kér? Szeretne valamit meg e, elmondani? A felszólalót nem halljuk. Kérem, fogja rövidre, és kapcsolja be a mikrofonját, mondja az elnök, mert nagyon késő van. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy releváns-e más szekciókban, lehet, hogy a következőben felszólalok majd. Radu Butumány vagyok, Monika Makovei képviselőasszony, asszisztense vagyok. Professzor Martin úrnak szeretnék elmondani valamit. Amikor is nagyon érdekes területeket sorolt fel, ahol EU szintű beavatkozás történhetett. Minden előtt az értékelés kell elkezdeni, és szerintem jól értettem ezt, ugye? Ön beszélt a teljesítményértékeléséről, és szerintem ön azt javasolja, hogy azt értékeljük, hogy a büntet, bűnüldözési rendszerek hogyan működnek a tagállamokban, mennyire hatékonyak, mennyire átláthatóak. Van-e bármiféle konkrét jelzés, jelzője annak, ön szerint professzor Martin, amelyet a professzorok is megválaszolhatják ezt a kérdést? Köszönöm. No, e, e, evaluation. Az értékelés nagyon új feladat nem is igazán tudjuk, hogy mi az értékelés módszertana, de hogyha nagy, racionálisabb büntetőjogot hozunk létre, nem csak e- európai szinten, de nemzeti szinten is, akkor fejleszteni kell az értékelési módszertanunkat, módszerünket. Én ezt szükségesnek tartom, de a büntetőjog irracionalistása az, hogy irracionális az, hogy minden országban azonos legyen a rendszer. The new government of introduce... Az életfogytiglan alkalmazását például e, lehet, hogy hosszú távú büntető, büntetésekkel felváltani, de hogyha értékelnénk a büntetőjogot és ezeket a javaslatokat, ezek, ennek nem lenne értelme egy racionális büntetőjogban. Van-e más vélemény? Szeretnének válaszolni, nem? Akkor rátérünk a második részre, amelyet kollégám és a Libe szakbizottság alelnöke fog elnökölni. Gönc Kinga parancsoljon foglalja el a helyét, és az előadóink, akik a második szekció részeit, őket kérem, hogy foglalják el helyüket itt a panelben. Köszönöm szépen. Um, I Üdvözlöm a második rész paneljének tagjait. És kérem önöket, hogy folytassuk azonnal a meghallgatást, mert szokás szerint időzavarban vagyunk. Uh, okay, we are having a small but very strongly dedicated and committed európai parlamenti képviselők egy kicsi, de elszánt csapata van velünk. Először szeretném Raimo Lahti urat felkérni, aki a Helsinki Egyetem tanára. Kérem, hogy szóljon hozzá. Utána pedig lesznek más előadóink, utána pedig kezdődhet a vita. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, nagy öröm és megtiszteltetés, hogy meghívtak erre az igen fontos ülésre. Használni fogom a kivetítőt is. Elnézést kérek, hogyha előfordulnak ismétlések, de megpróbálok rövidíteni. Főleg azokban a kérdésekben, amelyekkel már foglalkoztunk az előző szekcióban. Uh, Szeretnék szólni néhány szót a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtti helyzetről. Nilsson úr már említette ezt, ezért nem fogom ismételni az ő előadását. Azt szerettem volna mindössze elmondani, hogy a Lisszaboni szerződés előtti fejleményeket azzal bírálták, hogy túlságosan koncentráltak az európai jogszabályok biztonsági és hatékonyságra vonatkozó célkitűzéseire. A skandináv jogtudósok bírálatáról mondanék még néhány szót, hiszen én is ebből a térségből származom az északi büntetőügyi politika számos értékes vonása igen gyengén jelent meg az európai intézkedésekben. Például a bűnmegelőzés szerepét nem vették kellően figyelembe, és az olyan követelményeket, mint például a jogszerűség és a, a törvényesség, a humánusság nem került alkalmazásra a büntetőjogi politikában. A hatékonyság és a visszatartó erő követelményei, amik az Európai Uniós szankciókhoz kapcsolódtak, nos, ezeket azzal bírálták, hogy elrettentésre irányulnak, és magas szintű elnyomásra. Ezek a kritizált pontjai a büntetőpolitikának. Most egy új fejleménnyel van dolgunk, új lehetőségek nyíltak meg előttünk. és természetesen ez is egy igen jó alkalom arra, hogy az Európai Unió büntetőpolitikáját továbbfejlesszük. Ahogy mások is említették, az Európai Parlament szerepe megerősödött, és az Európai Bíróság is erősebb kontroll tud gyakorolni. Különösen fontos, hogy az alapjogi kartát jogilag kötelező erejűvé tették. sokkal jobb egyensúly jelenik meg az emberi jogi aspektusok és a hatékonyság követelménye között. Amikor próbálunk átfogóbb és észszerűbb EU-s jog, büntetőjogi politikát kialakítani, akkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az akadémiai világban már számos tanulmányt készítettek ebben a témában. Szeretnék ezek közül néhányat megemlíteni, például a Corpus Juris projektet 1997-ből, a Gazdasági Büntetőjog az Európai Unióban című projektet, amelyet Klassi Deman professzor vezetett, és az Európai Büntetőjogi Igazságszolgáltatási Programot 2006-ból. Süneman úr vezetésével. Végül, de nem utolsó sorban pedig az Európai Büntető Politikai Kiáltvány Perszácke úr is tagja volt ennek a csoportnak. Azt gondolom, hogy immáron jó alapja van annak a vitának, ami az EU-s büntetőpolitikáról szól. Itt van a Lisszaboni szerződés, és ezen kívül a bizottság közleménye. Szeretném egy kicsit értékelni ezt a közleményt. Úgy gondolom, hogy az ennek az Európai Parlamenti Bizottságnak a feladata az is, hogy választ adjon erre. Azt gondolom, hogy ez a bizottsági jelentés jó kiinduló pont. Ez alapját képezi egy koherensebb büntetőpolitikának az Európai Unióban. És magában foglalja azt a lehetőségét is, hogy ezek az alapelvek a, a teljes Európai Uniós kriminalizációs gyakorlatot áthassák jobban, mint eddig. Ha megnézzük az alapelveket, úgy gondolom, hogy a bizottsági jelentés helyesen állapítja meg, hogy a szubszidiaritás, az alapjogok védelme, a szükségszerűség és az arányosság, illetve az ultima ráció a legfontosabb, ezek mind a végrehajtási büntetőjogi intézkedések területén, mind pedig a, ezeknek az intézkedéseknek a konkrét meghatározásában megjelennek. Itt van még természetesen a jogszerűség elve is, ami egy nagyon erőteljes vezérelvként jelenik meg ebben a közleményben. Összehasonlítva ezt a bizottsági jelentést és az európai büntetőpolitikai kiáltványt, amelyet kutatók, jogtudósok készítettek, különösen itt jelenik meg, hogy a jogszerű cél, mint az ultima ratio elvének része, és az arányosság elve mennyire hangsúlyozásra kerül. Sokkal jobban kiemeli a kiáltvány a jogszerű célnak ezt az elvét. De az ultima ratio, a szubszidiaritás és az arányosság elvei közötti kapcsolat nincsen túlságosan kifejtve, és azt gondolom, hogy ez az egyik eh, legnagyobb feladat a jövőre nézve az európai büntetőpolitika fejlesztésében. Ezt a kapcsolatot átfogóbban kell majd kezelni. Az ultima ráció elvéről akadémiai vita zajlik, elméleti vita. Ez egyfajta utolsó eszköz és a szükségszerűség próbája. Ennek a tartalma ugyanakkor még mindig kisé homályos. Nisz Jareborg, szintén északi származású kollégem, az ultima rációt egy meta elvnek tartja a bűncselekmények minősítés korlátozására. Vagyis ez egy meta vezérelv, és ez magában foglalja mindazokat az alvezérelveket, amelyeket akkor kell kidolgozni, amikor a bűncselekményi minősítés követelményeit meghatározzuk. Ilyen alvezérelv a bűncselekmény súlyának elve, ami a jogszerű célra vonatkozik, vagy a jogszerű érdekvédelmére. Aztán itt van a hasznossági vagy költség-haszon elemzés elve. És itt van még az emberiesség elve. Köszi. És itt van még a, az arányosság elve. Nagyon ö, körültekintően kell eljárni, amikor büntetőjogi intézkedéseket ö, használunk Megfigyelve az Európai Unióban uralkodó helyzetet, az ultima ratio elve nyilvánvalóan összekapcsolódik a szubszidiaritással és az arányossággal. Ennek jogalapja az Európai Unió jogszabályaiban is megjelenik. Elmondható, hogy mindkét említett dokumentum erőteljesen hivatkozik az emberi jogokra és az alapjogokra. Nem mondható tehát, hogy az alapjogi karta szintén korlátozza a büntetőjog alkalmazását. Különleges vonása a büntetőjognak, hogy a bűncselekményi minősítés és a büntetőjogi szankciók társadalmi megbélyegzést, erkölcsi elítélést vonnak maguk után, és a, hogyha börtönbüntetésről van szó, akkor ez a leginkább beavatkozó intézkedésnek tekinthető. Ennek a ténynek jelentős hatása van a vezérelvekre nézve is. Ugyanis a bűncselekményi minősítés szorosan kötődik az állam értékrendszeréhez és az állam szerepéhez. A demokratikus legitimitás és az Európai Unió büntetőjogába vetett bizalom nehezen elérhető. Természetesen sokkal könnyebb a helyzetünk, amikor nemzeti büntetőjoggal van dolgunk. Meg kell fontolnunk, hogy hogyan növelhetjük a legitimitást és a bizalmat az európai büntetőjog iránt. És megint visszatértünk az ultimaráció, a szubszidiaritás és az arányosság elvéhez. Egyetértek a kiáltvány érvelésével is, mely szerint a legitimitás érve erőteljesen támogatja az európai büntetőjog következetessége és koherenciája iránti igényt. Hogy mit is jelent ez a következetesség és koherencia, ezt már megvitattuk az előző panel keretében. úgy gondolom, hogy erre a két dologra mind az európai büntetőjog, terén törekednünk kell, mind pedig meg kell próbálnunk elérni bizonyos szintű harmonizációt a nemzeti büntetőjogi rendszerekben. Így ezek is következetesebbé és koherensebbé válnak. de létezik a differenciálás kockázata, így elveszíthetjük ezt a, a következetességet, vagy két külön csapáshoz fogunk ragaszkodni, az egyikhez az Európai Unióban, a másikhoz pedig a nemzet a tagállamokban. Természetesen, hogyha ez a kettő nem nincs összhangban egymással, akkor az problémákat jelenthet. Néhány érvet még az ultima rációval kapcsolatban. Felmerül az a kérdés, hogy mik azok az alapvető érdekek, amelyek az említett kiáltványban is megjelennek. Látható itt érveknek egy listája, ami az Európai Unió alapszerződéséből, a tagállami alkotmányokból és az Európai Alapjogi Kartából kell, eh, hogy fakadjon. És eh, el kell érni, hogy a kérdéses, eh, tehát csak azokat a kérdéseket lehet ezzel szabályozni, amikor jelentős sérelmet lehet okozni a társadalomnak vagy egyéneknek. Továbbá többletértéket kell biztosítania az Európai Uniós szintű büntetőjogi intézkedéseknek. Ezt Klip professzor ismertette. Meg lehet, hogy nehéz mindig ragaszkodni ehhez a követelményhez, miszerint az elsődleges jogszabályokból kell származtatni a büntetőjogi intézkedéseket. Vannak érvek amellett is, hogy az intézkedések az Európai Unió szintjén szülessenek meg. És itt van még az a nagy kérdés, ami ehhez kapcsolódik. Az EUMS 83 per 2-es cikkében tárgyalt téma, ami nyílt teret kínál az arról szóló vitának, hogy hol alkalmazzuk a büntetőjogot. De azt gondolom, hogy ez mégis jó kiinduló pont annak érdekében, hogy megköveteljük ezt az alapvető érdeket, amit védünk. A jogszerű cél ugyanakkor még nem elég ezt a szükségszerűség tesztjét megkülönböztetett módon kell alkalmazni, és a szubszidiaritás, illetve az arányosság elv alapján kell ezeket értékelni. A 83 per 2-es cikkben, ahogy említettem, egy ilyen szükségszerűségi próba található. Most beszélnék a szubszidiaritás, az arányosság elvéről és a köztük lévő kapcsolatról. A jogi vagy alkotmányi rendelkezések, amelyek az Európai Unióról szóló szerződésben szerepelnek, illetve a hozzá kapcsolódó protokoll, ami ezeknek az elveknek az alkalmazásáról szól. És érdemes még megfontolni. A, az EUMS-ben eh, szereplő 83 per 3 cikkben eh, leírt vészfékeket. Ezek a rendelkezések azt jelentik, hogy a szubszidiaritás és az arányosság jogilag kötelező és egyre fontosabb elvek az Európai Unió bünteti jogában, és az értékelésük kritériumai, illetve alkalmazásuk eljárásait tovább kell fejleszteni. Az ilyen típusú munkának az alapja az, hogy jelenleg a szubszidiaritás elvével kapcsolatban még nem áll rendelkezésünkre az ítélkezési gyakorlat. Az arányosság elvének tekintetében már van ilyen tapasztalatunk, és volt néhány példa arra is, hogy két-három nagyon jelentős eset merült fel. Általában a szubszidiaritás és az arányosság elveit úgy különböztetik meg, hogy más a hatáskörük és a joghatásuk. A szubszidiaritás kérdése azt válaszolja meg, hogy az Európai Uniónak alkalmaznia kell-e a hatásköreit, az arányosság pedig arra ad választ, hogy hogyan kell az Európai Uniónak alkalmazni a rendelkezésre álló eszközöket. Az arányosság egy olyan elv, amely két érdek közötti állítólagos konfliktusokra alkalmazható, az egyén autonómiához való joga és a közérdek közötti ütközésekre vonatkozik. Az elvet általában három, más, három különböző próbára osztják szét az alkalmasság, a szükségszerűség és a szűkebb értelemben vett arányosság. Ezeket így külön kell vizsgálni. Ez ugyanakkor csak egy alapvető különbségtétel, és ezt sokkal finomabban ki kell dolgozni. amikor ezekből az elvekből alkalmazható bűncselekményi nyilvánítási elveket eh, szeretnénk kialakítani, és ki szeretnénk fejleszteni egy európai büntetőjogi politikát. Hogy ne fussunk ki az időből, most átugrom a végkövetkeztetésekre. Csak ismételni tudom azt, amit már eddig is elmondtam. A jövőben sokkal több elemzésre lesz szükségünk, ami hatástanulmányokon alapul, és csak ezután szabad törvényjavaslatokat benyújtani. Sokkal több összehasonlító eh, tanulmányra lesz szükség a büntetőjogban és a kriminológiában és a büntetőjogi igazságszolgáltatásban. Ezt fel lehet használni a büntetőjogi politika megtervezésében, és meg tudja alapozni az észszerű büntetőjogi politikát. Ez különös kihívás az Európai Unió számára és az ő szervei számára, ahol még nincs olyan régi hagyománya mindennek, és remélem, hogy a jövőben sokkal nagyobb együttműködés lesz majd a kutatók között, és ezt a fajta értékelést be tudjuk vezetni, ahogy azt a következő panel esetében is mondták. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy figyelt az időre is, hiszen már késésben vagyunk, és szeretnénk az eszmecserére is időt hallani. A következő előadó Helmut Zacker professzor, aki a büntetőjog, a büntetőjog professzora a Ludwig Maximilian Egyetemen Münchenben. Neki megadom a szót. Hát Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak is, hogy megszervezte ezt az előadást, hisz, ezt, a ezt az eszmecserét, hiszen nagyon fontos és időszerű, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Ugyanis az Európai Parlamentnek nagy a hatásköre a jövőbeli büntetőjogi keretek felvázolásában. Én nekem egy konkrét témám van, örülök ennek nagyon, mert különben ismételném kellene az előzőeket. Ez pedig a jogszerűségnek a kérdése, és hogy vajon ezt európai szinten megfelelően biztosítják-e, és hogy van-e a javításnak helye, és vannak-e irányelvek, átültetendő irányelvek e-, ezen a területen. Szeretnék bocsánatot kérni, ugyanis idézek itt rögtön a német büntető törvénykönyvből, amely 1935-ös dátumú, és pedig a náci időkből. Tehát bármely személy, amely egy olyan cselekményt követel, amely a törvény szerint büntetendő, azt megbüntetik nincsen büntető, hogyha nincsen büntető törvény erre, akkor azt a törvényt kell alkalmazni, amely legközelebb áll ehhez a cselekményhez. Szerintem ez egy nagyon jó bevezető, ugyanis ez nagyon jól illusztrálja ennek a garanciának a kérdését, és nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati hasznosságát és fontosságát. Épp ezért az előadásomnak négy rövid pontja lesz. Először általános elvekkel kapcsolatban szólok a jogszerűség kapcsán, a második az európai jogrend, és pedig az nemzetek fölött áll rendszer lehetőség a jövőben, három, bemutatom, hogy az európai jogalkotóknak miért kell a jogszerűség elvét figyelembe venni, és negyedik pedig javaslatokat teszek a javításra. Nos, akkor nézzük a jogszerűség kérdését. Ez már nem csak egy jogi kérdés, amelyet minden állam elél, e, elismer, hanem egy nemzetközileg is elismert emberi jog. A legtöbb alkotmány az EU tagállamokban ilyen garanciákat tartalmaznak az európai emberi jogi megállapodás és a karta kifejezetten utalnak a jogszerűség kérdésekre. Ez pedig az az elv, hogy nincsen büntetés törvény nélkül, és pedig nulle krimen, nulle priné. Ez a garancia több elvet is tartalmaz, amelyeket megsértettek a náci rendelkezések is. Ez pedig tiltja a, visz, a büntető büntetőjogot, viszont a mellőleges érvényű büntetőjogot, ez pedig azt jelenti, hogy magával vonja a jogbiztonságnak, a legszertának az elvét. Ez utóbbi idevágó, es, elsősorban az Európa jogalkotó szempontjából, és ez a központi pontja a mai kérdésnek. A büntető jogát, jognak meg kell határozni a bűncselekményeket és a büntetéseket, és ha eh, jogi szakértőnek eh, tudnia kell, hogy mely mulasztások büntethetők büntetőjogilag. Az Európai Unióban jogállamiság van, épp ezért nem meglepő, hogy a jogszerűségnek az elvét tiszteletben kell tartani, amikor büntetőjogi rendelkezéseket hoznak. Nos, a kérdés az, hogy létezik ez a büntetőjog az európai szinten. Hogyha német, olasz, stb. jogról beszélünk, ez pedig az, hogy ha európai jog alapján ül, elítélhetnek-e valamit, ez ma még nem történik meg. Nincsen európai büntető bíróság és bűn, európai bűncselekmények. Csak akkor, hogyha nemzeti jogszabályokat alkalmaznak, eh, akkor hozhat az unió is jogszabályt ezen a területen. A Lisszaboni szerződés érvénybe lépése előtt nem volt ilyen fajta hatáskör. Jelenleg a helyzet sokkal eh, kevésbé világos, amikor az Európai Unió pénzügyi érdekének védelméről van szó. Több szerző is azt mondja, hogy a szerződésnek a 325-ös pontja szerint az EU legalábbis elvben hozhatna olyan rendeleteket, amelyek közvetlenül alkalmazható EU bűncselekményeket alkalmaz, persze a szubszidiaritás és az arányosság elvének figyelembe vételevel és akkor lehetne európai csalás is, de hát ez még a jövő kérdése. Hogyha a jövőben ez megtörténik, eh, hoznak ilyen rendeleteket, akkor az európai eh, jogalkotót a jogszerűség elve köti. De olyan helyzetben kell lennie, hogy előre tudja jelezni, hogy melyik bűncselekmény büntethető a joggal tehát ennek van objektív és szubjektív előfeltétele is, és a szankciókkal is foglalkozni kell, tehát hogy látni kell előket előre, legalábbis az értelmezési módszereket alkalmazni kell. Nos, ennek eredményeként nem csak a megszövegezésnek kell pontosnak lenni, hanem az, a büntetőjog általános fogalmait is, például a kísérlet, a bűnrészesség a büntetőjogi felelőssége a jogi személyeknek, tehát ezeket mind autonóm módon meg kell határozni az európai jogalkotónak. Ez logikusnak és egyszerűnek tűnik első látásra, de ha jobban megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy ez még azt jelenti, hogy mivel a különböző jogi rendszerekben különbségek vannak, ez hatalmas, külön, hatalmas problémát jelentenek, és a nemzeti jogi rendszerek rendszereket is befolyásolják. Nos, hogyha elhagyjuk a supranacionális büntetőjog kérdését, és visszatérünk a valóságba, akkor meg kell nézni, hogy hogyan lehet harmonizálni a tagállamoknak a e, büntetőjogát. Itt a jogszerűség kérdése e, kérd, meg, megkérdőjelezendő. Épp ezért fontos a jogi paramétereket jellemezni, méghozzá nagy megellő gondossággal. Nézzük a logi hátterét ennek. Először is a 83-as cikkre utalnék az EOMS-ben. Ez szerint az európai jogalkotó irányelveket hozhat azért, hogy minimális szabályokat hozzon, a büntető cselek, bűncselekményeknek és a szankcióknak a meghatározására. Mivel arról beszélünk, hogy harmonizálni akarjuk az büntető jogot, és, harmoniz- és az irányelvekről beszélünk, ezért nem világos, hogy a jogsz- jogbiztonságot hogyan le- jogbiztonság hogyan lehet európai szinten ilyen probléma. Először is azzal érvelhetünk, hogy egy irányelv meghatározása szerint csak akkor kötelező, hogyha elérhető a tagállamokban e, és a nemzeti határok, hatóságok határozhatják meg a formáját. De miért kellene a nemzeti jogalkotónak a jogbiztonságot biztosítani? hiszen a bűncselekményt és a szankciókat ők állapítják meg, és a felelősséget előre nekik kell meghatározni, akkor hol van a probléma? Úgy tűnik, a bizottság véleménye szerint is, amely a idei év szeptember 9-én kiadott közleményben is megfogalmazza, Persze az irányelveknek a harmonizálása és a nemzeti és a szupranacionális büntető jogot nem ugyanolyan mértékben befolyásolja a jogbiztonságnak a kérdése. Ez az elv nem alkalmazható mindenhol, tehát a nemzeti jogalkató, hogyha vannak jogi hiányosságok, azokat betöltheti. Tehát az európai jogalkotónak dilemát jelent, az európai jogalkotó dilemát jelent a nemzeti jogalkotó számára. Ők jogbiztonságot szeretnének, és ugyanakkor az EU és a tagállamok közötti lojalitás kérdését is felveti. Példát is hoznék erre. Nézzük az irányelvet, az április 5-i irányelvet, amely az emberkereskedelemmel és az áldozatokkal foglalkozik. A négyes cikkben arról rendelkeznek, hogy a tagállamoknak megfelelő lépéseket kell tenni arra, hogy egy bűncselekmény, egy emberkereskedelem bűncselekmény legalább tíz éves börtönbüntetéssel sújtható, hogyha ezt úgy követték el, hogy súlyos erőszak vagy súlyos kár okozásával történt az áldozatnak. A nemzeti jogalkotó felteheti a kérdés, hogy a normális és a súlyos megsértés között mi a különbség, és a kár mikor különösen súlyos. Nos, a, nem, a bizottság véleménye szerint a nemzeti jogalkotó választhat a pontosabb megfogalmazás között. Tehát, hogyha pontosabb, mint az irányelv, akkor a saját jogát alkalmazhatja. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy már előtte létező nemzeti bűncselekménnyel kapcsolatban a súlyos kár Németországban a, súlyos támadás hoz hasonlítható, amely a büntető tör, német büntető törvénykönyv 222-es pontja szerint van meghatározva. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ennek a helyesbítésnek az ára nagyon magas. Ahhoz, hogy az előre láthatóságot szabályozhassuk, akkor a nemzeti jogszabályoknak korlátoznia kellene az irányelvben megemlített viselkedéseket. A következménye ennek elkerülhető. Lesznek olyan viselkedési módok, amely a nem restriktív értelmezés alapján úgy tekinthető, hogy az irányelv alatt büntetendő, ugyanakkor nincsenek benne a nemzeti végrehajtási intézkedésekben. Nos, akkor nézzük az emberkereskedési példát. Lehetséges, hogy a csökkentés 50%-kal, az nem lesz akkor elegendő, mint súlyos kár, okozás nemzeti szinten. Ugyanakkor, hogyha az Európai Bíróság úgy dönt, hogy ez a fajta kár igenis súlyos, akkor az állam nem felelt volna meg annak a kötelezettségének, hogy az irányelvet tökéletesen alkalmazza. Nos, tehát a jogszerűség elve szerint ez a tagállamoknak a dilemája. Ez azt bizonyítja, hogy nagyon fontos európai szinten, hogy olyan irányelveket fogalmazzunk meg, amelyek jogbiztonságot nyújtanak. Tehát az európai jogalkotónak kiegészítő biztonságot kellene nyújtania. Már említettük a, a kiáltványt. Ezek szerint minél kisebb az, a különbség az alkalmazás szabadsága között, annál fontosabb hogy az európai jogalkotási aktusok eleget tegyenek ezeknek a, a a követelményeknek. Na most, hogyha visszatérünk az emberkereskedelmi példára, akkor tulajdonképpen lehetetlen a tagállamok számára, hogy világosá tegyék, hogy milyen a súlyos bűncselekmény, és mik a súlyos szankciók. Az irányelvnek épp ezért sokkal pontosabbnak kell lennie, és világosan meghatározni a minimális minimális követelményeket, amelyet elvár a nemzeti, az európai jogalkotó. Más probléma, amely szorosan kapcsolódik ehhez, amikor az irányelvet harmonizáljuk, az az, hogy nem határozzák meg pontosan, hogy mi az a viselkedés, amelyet nemzeti törvények alapján büntetni kell, hanem máshova utalnak, más jogalkotási aktusokra. Ez a fajta jogalkotási technika hasznos az irányelvben, amikor környezetvédelemről van szó hogyha utalnak ilyenfajta irányelveknek, akkor a nemzeti jogalkotó nem tudja a saját bűncselekményeit meghatározni, anélkül, hogy saját maga is ne utalna EU eszköz, jogi eszközökre. Ez a fajta technika ugyanakkor káros hatással jár az aktusok jogbiztonságakra. Tehát fontos, hogy a legális és az illegális kontextus meghatározzák hiszen különben ez az egész lehetetlenné válik. Ezen kívül nem szabad elfeledkezni arról, hogy a nemzeti büntető törvénykönyveknek meg, az európai jognak megfelelően kell alkalmazni a szankciókat. A jogszerűségnek a kérdésének épp ezért korlátokat kell megszabni az ilyenfajta jogalkotási technikára, azért, hogy a jogszerűséget biztosítsák, és az egész jogszabályt egészében kell venni, azért, hogy a nemzeti jog, jogalkotó bizonyos követelményeknek meg tudjon felelni. Klip kollégám már utalt arra, hogy különben a, a, az elítélés problémásá válik. Nos, akkor most nézzük az európai büntetőjogi jogszabályokat. Szerencsére van gyógymód a problémák megoldására. Magas szintű emberi, európai jogszabályokat kell alkalmazni, és Lisszabon után az Európai Parlament ezt az alkalmat meg kell, hogy ragadja. A jogbiztonság nem csak az első olv, elv, egyetlen elv, hanem mindegyik jogi büntető jogi rendszernek a saját megelőző szerepét ki kell teljesítenie. És itt a jogszerűség elvét figyelembe kell venni. Épp ezért a tanácsnak és a bizottságnak a kezdeményezését támogatom, amely arra irányul, hogy minél egyszerűbb nyelvezetet használjanak, és később irányelveket és akár rendeleteket is hozhassanak hosszú távon ez egy európai bünteti jognak a létrehozását szok, fogja hozni, ez pedig a jövőben elkerülhetetlen, de nem könnyű feladat. Ezen kívül fontos az, hogy, de még ennél is fontosabb, hogy a koherencia és a következetesség megvaluljon a jogszerűségi elvben. Ezt akkor lehet létrehozni, hogyha kötelezően konzultálnak, amikor egy európai jogalkotási aktus egy, a büntetőjoggal foglalkozik. Szerintem egységes, központi egységre van szükség, legyen ez a parlamentben, a tanácsban vagy a bizottságban. A nagyobb kép az azt jelenti, hogy ez az ügy, ez az egység egy idő után a tapasztalatokra alapíthatja a munkáját, és magas szintű szakértői véleményekre, különösen, hogyha készek együttműködni a nemzetközi kutatói csoportokkal, és a kutatói véleményeket figyelembe veszik. Például az európai büntetőjogi kezdeményezés, ez itt a kiáltvány, amely megfelelően akar a kiáltványban lefektetett elveknek megfelelően akar működni. És ez az együttműködésnek jó kiinduló pontja. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most megadom a szót a harmadik előadónknak, John Spencer úrnak, a Cambridge Egyetem tanárának, és utána lesz időnk egy nagyon-nagyon rövid kis vitára. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Dejong úrnak is, hogy meghívott erre a nagyon érdekes konferenciára. Megtisztelő ez a meghívás. Az európai jogban és az európai büntetőjogi ügyekben én amatőr vagyok, viszont az angol büntetőjog és büntető eljárásnak szakértője vagyok. Hát, térként azt mondhatom el, hogy eretnek vagyok nagyon sok honfitársam szemében, hiszen én része voltam annak a csapatnak, amelyek, amelyik létrehozta a Corpus Juris projektet, és meglebegtette az európai főügyész gondolatát, amelynek, amelynek nem nagyon örültek az Egyesült Királyság nemze, nacionalista oldalán, brüsszeli összeesküvésnek titulálták, amely, hogy felváltsuk a közjogi, a esetjogi rendszert a Napóleonival, és ahogy önök is tudják, a brit parlament az év elején elfogott egy Európai Uniós jogszabályt, amelyen lehetővé te, ne, ne, megnehezíti, hogy a brit ö, királyságban ö, alapszerződési változtatásokat me, megnehezítik, ö, hiszen népszavazást kell tartani egyes jogszabályok elfogadása előtt, ideértve a főügyész kérdését is. Ezzel néhány brit eh, jogtudós kiemelkedett, akiknek olyan elképzelések voltak, amelyel visszautasították ezt az elképzelést, és én voltam talán az egyetlen, amely, aki úgy gondolta, hogy ez nem is olyan rossz, és hogy az ország alkotmányát eh, úgy kell módosítani, hogy azt a jövőben aztán is fogadják el egy puhább, eh, az ellenállás puhább változata a brit királyságban volt az az elképzelés, hogy az esetjogi rendszer nem összeegyeztethető az európai büntetőjoggal, eh, és eh, következő következőleg ezért nem is lehet semmiféle egységes rendszert kialakítani, amely mindkét rendszernek megfelelne. Ez nem az én véleményem, nem is tartom igaznak, ami a büntetőjogi eljárást illeti, és semmiképpen sem igaz az anyagi büntetőjogot illetően, amelyen ennek a meghallgatásnak a tárgya. Az európai jogászoknak gyakran mondják az esetjogászok, hogy az alapvető jellemzője az esetjognak az, annak a világnak, ahol a jog az angol jogból ered, az a tény, hogy nem kodifikálták, és precedenseken alapul, amely jelentősen eltér az európai törvénykezéstől, ahol kódexek, törvénykönyvek vannak. Ha ez igaz lenne, ma már nem is igaz, hiszen a legtöbb bűncselekményt Angliában és Wales, Walesben törvényeken alapítják, a törvényekre alapítják, és az igaz, hogy vannak esetjogi bűncselekmények, olyan bűncselekmények, amelyeknek nincs törvényi alapja, és amelyek csak a bírói döntésen alapulnak, a bírói döntésen, amely eldönti, hogy létezik egy ilyen vagy sem, hogy létezik egy olyan száz évvel ezelőtti döntés, amely arról szól, hogy ez a bűncselekmény rössze és elítélendős vagy sem az 1935-ös német törvény, törvénykönyv alapján, amire Szaszke professzor is utalt, a mi bíróinknak már nincsen hatalma arra, hogy új bűncselekményeket állapítsanak meg, az új esetjogi bűncselekmények egyesével számozzák meg, és felváltja őket az úgynevezett törvénykönyvi e, bűncselekmény. Ahogy önök is tudják, az esetjogi világban a brit szigeteken kívül a büntetőjognak már van átfogó bűn, e, büntető törvénykönyve. Az Egyesült Királyság is hozott létre e, ilyen büntető körvény, törvénykönyvet a brit birodalom legtöbb részében, amely korábban a brit birodalom alko- részét alkották olyan kodifikáción alapultak ezek, amelyeket e, e, mi, amelyeket mi exportáltunk, de otthon nem fogyasztottunk. Ez a hivatali tehetetlenség e, akadályozta meg azt, hogy a saját hatáskörünkben büntető törvénykönyvet alkossunk. Az az igazság, hogy meg is voltunk nélküle, némi nehézséggel. Jó lenne, ha lenne, de de gyakorlatilag túl komplikált létrehoz egy ilyen törvénykönyvet jelenleg. A törvénykönyv hiánya azt jelenti, hogy eltér a büntetőjog alkalmazása a brit szigeteken és kontinentális Európában, de ami az anyagi tartalmat illeti, szerint nagyon kicsi a valós különbség a két gyakorlat között. Ami a büntetőjog általános részét illeti, a büntetőhetőségi szabályokat, illetve a büntási, bűnsegédi, felbújtási és kísérletre vonatkozó szabályokat illető szabályok, valamint az állandó véle, általános védelemre vonatkozó szabályokban nincsenek jelentős eltérések az esetjogi világ és a kontinentális joggyakorlat között azok a különbségek, amelyek fennállnak, azok nem nagyon jelentősek, és nem nagyobb az elkér, eltérés a brit szigetek és a kontinent, és kontinentális Európa, valamint európai országok gyakorlata között. Ugyanazok a rossz fiúk kapnak büntetést ugyanazokért a rossz cselekményekért, függetlenül attól, hogy azt a Lamans csatorna melyik oldalán követték el magasabb absztrakciós szintre lépve szerintem nincs jelentős különbség az esetjogi világ és a kontinentális törvénykezés között abban, amit a franciák la politique penálnak, büntető politikának hívnak, azok a, azokat az alapelveket értem, amelynek alapján a politikusok arról döntenek, hogy mely cselekményeket vonják be a büntetőjog hatásába. Az esetjogi világban, ahogy máshol is, a jog teóriai, te, teoretikusai azt gondolják, hogy az ultima ráció elve érvényesül, gyakorlatban azonban az egyes kormányok, különösen az elmúlt években megpróbáltak új bűncselekményeket alta, alkotni, mindenféle különösebb terv nélkül. Például a, a Blair az el, első tíz évében három 3000 ezer új bűncselekményt fogalmaztak meg, és a cinikusok azt mondják, hogy ugyanúgy, ahogy Corellus de Jong mondta a bevezetésében, a politikusok akkor hajlamosak új bűncselekményeket megalkotni, amikor szorult helyzetben vannak, és valami, úgy érzik, hogy valamiféle, valamit tenniük kell, amely válaszol azokra a problémákra, amiket nem igazán értenek meg. Ha azt kérik tőlem, hogy nevezzem meg a legjelentősebb különbséget az, anyag, a, az, az angol és velszi anyagi büntetőjog között, abban a büntetőkben, amit legjobban ismerek, valamint az európai büntetőjog, anyagi büntetőjog között, amelyet én is ismerek, azt kell elmondanom, hogy nagy általánosságban a nagy különbség az, hogy a mi jogrendszerünk súly, ö, szigorúbb. Az egyes bűncselekményeket sokkal szélesebb körben határozzák meg, például a gyilkosság fogalma sokkal szélesebb körben van meghatározva, mint bárhol máshol. A menszre a követelménye a mentális bűncselekmények sokkal kevésbé szigorúak, szívesebben ö, alkotunk bűncselekményeket ö, hanyagság tekintetében, mint más országokban. Az általános védelem is ö, szűkebb hatáskörű, és a maximális büntetése, a ma, büntetések felső határa is magasabb, 7 évet is ki lehet szabni egy egyszerű lopásért. Miért van ez így? Valaki feltette ezt a kérdést nekem, és azt gondoltam, hogy ez valószínűleg azért van, mert a mi anyagi és eljárási szabályunk nagyon nehev, nehezi, ne, megnehezítik azt, hogy bárkit is elfogjunk. Tehát akit elfogunk, azt nagyon keményen meg akarjuk büntetni. Ez a mi büntetőjogi rendszerünket nagyon öm, tehetetlené teszi, akkor, hogyha nincsen ben, nincs belefoglalva a mérlegelési jog széles köre. A mi e, ügyészi e, eljárásunk e, az, azon alapul, hogy az ügyész maga hatáskörében dönt a vádelemésről, szemben mondjuk az olasz vagy német gyakorlattal, ahol a jogszerűség elve uralkodik. Másfelől nekünk tő, is van, és a súlyos, súlyos bűncselekményeket esküdtszék előtt tárgyalják. Um, ahol nem profi bírók döntenek, és akik felmenthetik a vádlottat mindenféle indoklás nélkül. És ez jelenti nálunk a biztosítékot az ellen, hogy, hogy elnyomó jelleggel alkalmazzuk a törvényt. Harmadszor pedig hatalmas méregerési hatásköre van a jognak, a, a bírónak a büntetés kiszabásában. az anyagi jog abban különbözik az kontinentális és brit szigetek gyakorlat között, hogy nem teszi lehetővé Brüsszelnek azt, az, hogy olyan büntetőjogot alkosson, amely mindenkinek megfelel. De én ezzel nem értek egyet. Hogyha Brüsszel öm, csökkentené például a büntetőjog hatáskörét, vagy csökkenteni a maximális büntet, büntet, büntetési határokat, az persze konfliktusba kerülne ö, minden brit gyakorlattal, de én ezt nem tartom annyira nem, nem ezt tartom a fejlődés irányának Európában, nem erre fogunk haladni. Amikor az előző felszólalókat hallgattam, feltettem magának azt a kérdést, hogy tanulhatunk-e bármit ebből, vagy ö, tanulhatunk-e bármit a brit gyakorlatból, akkor, amikor európai szintű ö, büntetőjogot akarunk alkotni. Van ilyen tanulság. Az Egyesült Királyságban három elkülönülő jogrendszer van, Angliában, Walesben, Skóciában és Észak-Írországban. Az anyagi büntetőjog területén pedig jelentős eltérések vannak abban a három terület, ezen a három területen. Az abortusz kérdésében, amely teljesen illegális eh, Észak-Írországban, mi, amíg eléggé elérhető és eh, rendelkezésre áll e Angliában, Skóciában. A szexuális beleegyezés eh, alsó életkora 17 év Észak-Írországban, míg 16 év az Egyesült Királyság többi részében. Amikor megvalósítottuk az emberjog, emberkereskedelmi irányelvet, a skót jog kicsit másképp alakult, mint az angol jog, de ennek ellenére sikerült elég jól együttműködnünk jelentős különbségek nélkül, és hogyha ezt el lehet érni egy országon belül, akkor működhet ez az Európai Unió más részében is, és osztom kollégáim szkepticizm, klip kollega szkepticizmusát abban, hogy kell-e vajon nagyon sok a harmonizált európai büntetőjogi rendelkezés. Azt akarom mondani, hogy a tanulság másik oldala, amelyet a Egyesült Királyság gyakorlatából tanulhatunk, a kölcsönös elismerése az eljár, bűn, büntető eljárásoknak, hiszen a rendszerek jelentős különbséggel működnek, a bírósági döntések közös elé, e, elismerése alapján, és szerintem ez az a tanulság, amelyet a brit, brit gyakorlatából Európa levonhat, és e, ezt szeretném önöknek is átadni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mivel késésben vagyunk, ezért egy nagyon rövid vita lesz. Ha jól hallottam, akkor Albert úr szeretett volna hozzászólni. Kérem, hogy ha lehet, akkor egy perce korlátozza a hozzászólását. Köszönöm. Két kérdésem lenne, és próbálok nagyon röviden kérdezni. Az első a büntetőjog harmonizálási hatásköréről szeretnék kérdezni. Jelenleg például mi olyan rendelkezéseken dolgozunk, amelyek a kiberbűnözésre vonatkoznak és harmonizálnák a büntetőjogi rendelkezéseket. Itt néha nem egészen világos, hogy milyen kapcsolat van a mag kompetenciákkal, és hasznos lenne tudni, hogy hogyan kellene meghatározni ezeket a büntetőjogi rendelkezéseket. Zacger úrtól hallottunk valamit azzal kapcsolatban, hogy pontosan merre kellene haladni. De az én eddigi tapasztalatom szerint ez nem ilyen egyértelmű. A második kérdésem pedig az, hogyha harmonizáljuk a büntetőjogot, akkor ez képes lesz kezelni bizonyos konkrét kihívásokat. Felmerült bennem a kérdés, hogy egyetértenek-e önök is azzal, hogy sok területen itt bűnmegelőzésről van szó, és nem a büntetőjog harmonizálásáról. Ez lenne tehát a két kérdésem. Köszönöm. Köszönjük szépen. Carmen Romero López, utána pedig megkérdezzük az előadók véleményét. Igen, ahogy mondták már előttem is, mi próbáljuk megelőzni azt, hogy megelőző jellegű jogszabályok szülessenek. És van egy nehézségünk például az Európai Védelmi Határozat tekintetében előadó voltam, ez a bántalmazott nőkről szólt. A probléma, amelyel találkoztunk, az, hogy a, a nők elleni erőszak bántalmazás meghatározása nem egyforma az egyes tagállamokban. Sőt, egyes tagállamokban még meg sincs határozva ez a bűncselekmény. És ahogy itt már korábban is említettem, nagyon pontosan meg kell határozni, hogy mire is utalunk pontosan, amikor bántalmazásról beszélünk. Mivel ez egy megelőző jogszabály, ez egy igen ingoványos terület. Ugyanis amikor egy hatóság vagy egy bíró úgy gondolja, hogy európai védelmi határozatot kell megítélnie, mert fenyegetés mutatkozik a, a sértett tekintetében, és ez veszélyezteti egy nő életét. Ez a vita természetesen az egyes jogi hagyományokról is szól, hiszen egyes országokban vannak külön büntetőbírók, más, máskor pedig a közigazgatási hatóságok vagy a rendőri hatóságok feladata ez. Ezért itt most azt szerettem volna megkérdezni, ugyanis mi logikusnak tartjuk, hogy európai szinten körül kellene írni a bűncselekményeket. Ugyanis a bűncselekmény maga sincsen befolyásolva. Az Európa Tanács már előkészített egy egyezményt, ami meghatározná a bűncselekményt, és ez pontosítaná, hogy amikor a nők elleni erőszakról van szó, akkor mit is értünk pontosan ez alatt. Ezek védelmi, megelőző intézkedések. Korábban is találkoztunk már ezzel a nehézséggel, és szeretném tudni, hogy mi a véleménye a jogtudósoknak. Köszönjük, Carmen. Emma Porton szeretett volna még hozzászólni a Law Society részéről. Kérem, nagyon röviden, csak egy percben. Anna Ontbé vagyok. A Law Society-től érkeztem Anglia és Wales képviseletében. A korábbi panelnél is felmerült ez a kérdés, és talán jobban kellene koncentrálni erre, és a jövőben több vitát kellene folytatni róla. Ez pedig nem más, mint hogy ha ez ilyen nagyon fontos intézkedések bevezetésével jár majd Európai Uniós szinten. Akár szükség van a harmonizációra, akár nincs, a tagállamok büntetőjogát mindenképpen harmonizálni kellene. A panel tagjai a, joggyakorl- a gyakorló jogászok mekkora szerepet kapnak ebben a korai szakaszban? Mm. Ha ma arról beszélünk, hogy meg kellene határozni azt a szakpolitikát, ami irányítani fogja a döntéseinket, akkor milyen szerepet kellene, hogy kapjanak ebben a gyakorló jogászok? Milyen szerepet szánunk nekik ebben a korai szakaszban, mennyire ö, csatornázhatják be gyakorlati tapasztalataikat, amelyeket a terepen szereztek. Köszönjük szépen, most felkérném az előadókat, hogy válaszoljanak. Ki szeretné kezdeni? Tessék, parancsoljon. Ha senki nem szeretne válaszolni elsőként, akkor én leszek az. Abban a sorrendben válaszolok a kérdésekre, hogy feltették őket. Adrikt úr, a kérdés azt hiszem, hogy két oldala volt. Az egyik a hatáskörök világos, egyértelmű volt a először is arról van szó, hogy az európai szervezetek által végrehajtott aktusok milyen kapcsolatban vannak a szerződésekkel. Ez a téma bizony figyelemre méltó. Mivel német háttérből jövök, és a, a német alkotmánybíróság tudom, hogy ez csak egyetlen alkotmánybíróság, de nagyon egyértelmű ítéletet hozott ebben a kérdésben. És nem lenne abszurd támaszkodni a szerződésekre, és azt azt kimondani, hogy amikor arról van szó, hogy kinek van kompetenciája, akkor a szerződések rendelkezésére támaszkodunk. Ezeket a szerződéseket kell értelmezni. És így tehetjük fel magunknak azt a kérdést, hogy a javaslatok vagy aktusok, amelyeket tettünk, azok valóban ezen a hatáskörön alapulnak-e. Tehát ez csak precizitás kérdése a szerződésekben, ez egy másik téma, ez eltér attól, mint hogy a jogi aktusokban mennyire vagyunk precízek, és ahogy ezt ön is említette, ez a szükségszerűséghez is kapcsolódik. A bűncselekményeket meg kell határozni, mégpedig precízebben, már az irányelvekben is meg kell adni, a minimum követelményekkel együtt, és ezeket is pontosabban kell megfogalmazni, mert a jogszerűség elve arra is vonatkozik, hogy hogyan harmonizáljuk a jogalkotást. Amit mondott, az rendkívül fontos, a bűnmegelőzés nagyon lényeges kérdés, és jobban meghatározza mindennapi életünket, mint a büntetések. Csak hangsúlyozni tudom, hogy ennek részét kellene képezni az értékelési folyamatnak is. Adán ezt is említette. Először is meg kellene vizsgálnunk, hogy lehetséges a megelőzés, és hogyha vannak megelőző intézkedések, akkor először ezeket kellene használni, és csak utána folyamodni a büntetéshez. Azt gondolom, hogy ez, egy, ez az egyik alap gondolat az ultima ratio elvben és az értékelési folyamatban is. Romero López asszony kérdésére pedig, amit ön mondott a, a nők bántalmazásáról, ez is a precizitásról szól. Ha büntetni szeretnénk egy bizonyos viselkedést, és szeretnénk tudni, hogy milyen hatása van ennek a büntetésnek, akkor először világos definícióra van szükség. Egyes intézmények vagy egyének, ügyészek a tagállamokon belül vagy a tagállamok között is más-másképpen értelmezhetik ezeket, ezért nagyon fontosak a konkrét definíciók. Sajnos az utolsó hozzászóló nevét nem értettem, de elmondanám, hogy természetesen a gyakorló jogásznak is részt kell vennie, különösen az értékelési szakaszban. Nagyon hasznos, hogy a, ha a gyakorló jogászok tapasztalatait is beépítjük. Például abban a kérdésben, hogy hasznos-e büntetni egy bizonyos bűncselekmény elkövetőit. Előfordul, hogy megbüntetjük az elkövetőket, de ennek semmi haszna sincs. Tehát nem csak a jogtudósokra van szükség. Én itt az akadémiai világot képviselem, de azt gondolom, hogy a gyakorló jogászokat is be kellene vonni ebbe a folyamatba, és helyt adni az ő szakértelmüknek, hiszen ők képviselik a büntető joga foglalkozó szakemberek csoportját. Itt tudjuk megítélni a büntetőjog szükségszerűségét. Része kell, hogy legyen ez az értékelési szakasznak. Köszönjük szépen. Lakti úrnak van-e hozzászólása? Azt gondolom, hogy Szadzger úr a legtöbb kérdést igen jól megválaszolta. Mivel északi országból jövök, és nekünk a büntető jogi politikánk csak egy része a jogi politikának, ezért nagyon fontos, hogy ez a teljes büntetés és hát a büntetőügyi politikát figyelembe vegyük ezért fontos, hogy európai büntető ügyi politikánk legyen, és nem csak büntető jogi politikánk. És itt természetesen már a megelőző intézkedések is nagyobb súlya jelennek meg. Ami pedig a hatásköröket illeti, a 83.1-es cikkben szerepel például a szubszidiaritás. Ezt még mindig figyelembe kell venni. Ezek a meghatározások lehet, hogy igen kétértelműek, de az a fontos, hogy részletek, a részleteket vizsgáljuk meg. A bűncselekmények fogalma nagyon széles körűen jelenik itt meg, ezért még további érvekre van szükség a szubszidiaritás és az arányosság tekintetében, belefoglalva az ultima rációt is. amikor elvben a 83-as cikk alapján eh, valakinek a hatáskörébe esik a jogalkotás. Ami pedig a bűncselekményi minősítést illeti, itt könnyebb értékelni azt, hogy kinek a hatáskörébe tartozik ez, ezért ez világosabb, egyértelműbb. Köszönjük szépen, Spencer professzor! Semmi értelmeset nem tudok hozzáadni ahhoz, amit a kollégáim mondtak az első kérdéssel kapcsolatban. A második kérdést illetően döbbente hallom, hogy a nők elleni erőszak jogszerű lehet, jogos lehet bármelyik Európai Uniós tagállamban. Ha ez az eset, akkor egyes tagállamok fel lehetnek rá készülve, hogy Strasbourgban ellenük fognak ítélni az emberi jogi egyezmény alapján. abban az esetben, hogyha kínzásról vagy emberekkel való rossz bánásmódról van szó. Ami a gyakorló jogászok bevonását illeti az európai büntetőjog megalkotásába, természetesen ez rendkívül fontos. És ahogy a, a hölgy felvetette ezt, elgondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne javítani ezeket a mechanizmusokat. Jelenleg számos folyamat zajlik, létezik egy testület, amit igazságügyi fórumnak neveznek, és időnként összehívja a különféle testületekből, tagállamokból származó jogászokat, és természetesen itt vannak gyakorló jogászok is. Léteznek olyan európai büntetőjogi szakemberek szervezetei különböző tagállamokban, amelyeket néhány évvel ezelőtt alapítottak, de Angelis úr a költségvetési ellenőrzésért felelős főigazgatóság munkatársának kezdeményezésére. Én vagyok az Egyesült Királyságbeli Szervezet elnöke, aminek a neve Európai eh, Büntetőjogi Szervezet. És mi számos különböző eh, forrásból táplálkozunk, kérdőíveket eh, töltünk ki, és támogatjuk a gyakorló jogászok közötti párbeszédet. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság gyakran végezze kutatást? Általában ehhez egyetemeket vagy más tanácsadó szervezeteket vesz igénybe. Én is előadója voltam már számos ilyen jelentésnek. A mechanizmusok hatékonyak vajon? Valószínűleg azt kellene gondolnom, hogy nem azok az eredmények alapján, talán többet kellene tennünk a gyakorló jogászokkal való konzultáció érdekében, hiszen nagyon fontos azoknak az embereknek a tapasztalata, akik védik az igazságszolgáltatás elé állítottakat és alkalmazzák ezeket a jogszabályokat. Köszönjük szépen, köszönöm a panel három tagjának. Szeretném az egy európai intézmények képviselőit megkérni, hogy most jöjjenek fel ide mellém, és tartsuk meg az utolsó panelt, ami az általános elvek átültetéséről szól a gyakorlatba. Köszönöm szépen! Thank you very... Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm a szakértőket, és kérem, hogy mindenki tartsa magát a 10 perchez, azért, hogy maradjon idő az összefoglalásra is, hiszen egy nagyon érdekes meghallgatás részevői vagyunk. Az első előadónk Knudsen asszony az Európai Bizottság képviseletében, aki a bizottság álláspontját összefoglalja most. Nagyon szépen köszönöm. Először is szerintem megköszönni De Jong ornak azt, hogy ezt a meghallgatást megszervezte. Már nagyon sok, nagyon érdekes előadást hallottunk, és ez azt is mutatja, hogy mennyire aktuális ez a téma két évvel a Lisszaboni szerződés életbe lépése után. Most látjuk a szerződés első eredményeit, és egy, az európai büntetőjognak egy új időszakában élünk. Nos, nézzük a, néz, először a közleményünket, amely az európai büntetőjogi politika felé való ellépést tekintjük. Aztán szeretnék beszélni arról, hogy a bizottság hogyan akarja a büntetőjogi törvényhozásban a koherenciát biztosítani. Nos, az, a közleményünkben a bizottság először vázolta fel azokat az elveket, amelyek a büntetőjogi jogszabályok létrehozását szabályozza. A Lisszaboni szerződés kijelölte az, hogy a hiányosságokat kell pótolni, a harmadik pillérben pedig bevezetni egy következetesebb megközelítést. A bűncselekmények elleni harc eh, egy olyan terület, amelyen az állampolgárok több eredményt várnak, és ezzel foglalkozott egy jelentés. A büntető jog egy alapjogi kérdés, hiszen a tagállamok rendszerei között különbség van, ezért nagyon óvatosan kell lépnünk. Erről hallottunk már. Ugyanis a büntetőjek olyan terület, ahol a sokféleség a tagállamok között elég nagy nincs más olyan jogi terület, amely ennyire tükrözni mindegyik tagállamnak, társadalomnak a szokásait tükrözi és a bizottság tulajdonképpen ezt a jogi sokféleséget szeretné megőrizni, amely a 62-es cikkben le is van fektetve. Épp ezért világos szabályokra van szükség, átlátható szabályokra a büntetőjogban az európai büntetőjogi keret a Lisszaboni szerződése jelentősen megváltozott. Beszéltünk az együttüntésről, az Európai Parlamentnek az új szerepe jelentős, amely most eh, partner az jogalkotási eh, területen, és az Európai eh, Bíróság is ellenőrző szerepet játszik. Ugyanakkor az elvek ugyanazok maradnak. Beszéljük, beszélünk a szubszidaritás elvéről és az alapjogokról, amely a kartában van felvázolva, és az emberi jogok védelméről, amelyről az Európa Tanács rendelkezett. Nos, olyan, dolgok, olyan kérdésekről beszélünk, amelyek szabadság megfontolásáról beszélünk, és épp ezért a karta korlátozza a lehetőségeket. A karta és Reding asszony, aki az alapjogokkal foglalkozik, szeretné ezt a két vonalat ugyanabba a portfóliába belefoglalni és ezért kötelező alapszabályokat szeretnénk felvázolni, amely az állampolgárokat védi. A közleményben a 83.2-es cikkre korlátoztunk, koncentráltunk a végrehajtási politikákban. Az általános keret az EU büntetőjogi szélesebb kör, büntetőjog szélesebb kérében alkalmazandó. Van már egy Lisszabon előtti precedent is, két irányel volt a környezetvédelemmel és a szennyezéssel kapcsolatban 2008-2009-ben. Ezek voltak az első jogi eszközök az együttöntési eljárás keretében. Ez a két irányelv most már végrehajtásra kellett volna, hogy kerüljön a tagállamokban, és a bizottság ezt az átültetést ellenőrzi, azért, hogy lássák, hogy szükség van-e nyomon követésre, és nyilvánvalóan a végi eredményben az Európai Bíróság fog ezekkel foglalkozni. Két lépcsős megközelítést alkalmaztunk a közleményben. Ahogy mondta a korábbi előadó, hogy ez lehet, hogy nem eléggé részletes, de ez az első feri, erőfeszítés, amikor mi és a többi intézmény megpróbáltuk összefogni ezeket a kérdéseket. Tehát ez itt az első lépés. És a két lépes megközelítés egy olyan módszertant alkalmaz, amelyben küszöböket alkalmazunk a szankciók területén, azért, hogy hatásos legyen a végrehajtás. Nyilvánvalóan az irányelv a szubszidiaritás az, és az arányosság volt. És a büntetőjogi szankciók súlyos bűncselekményekre vonatkoznak, és, és ezeknek utolsó eszköznek kell maradni. A szerződésben megvan a saját megfogalmazás, és pedig felteszik, hogy a hatékony szakpolitikai megvalósítás szolgálják-e ezek a büntetőjogi intézkedések. Ezt a jogalkotónak elemezni kell, tehát hogy vannak-e másfajta szankciók, példa, szankciók, például igazgatási szankciók, amelyek hatékonyabbak lehetnek. Hogyha szükséges, eh, hogy büntetőjogi szankciók legyenek, akkor van egy második lépés, amikor azt kell megállapítani, hogy milyen fajta büntetőjogi intézkedéseket kell hozni. Itt a szerződés a saját korlátait alapítja meg, amikor minimális szabályokról beszél, amikor meghatározza a bűncselekményeket és a szankciókat, és ez nyilván fo- fo- a, foglalkozik a jogszerűség elem, em, em, elvével is. Aztán a szükségesség és az arányosság elve is korlátokat állapít meg arról azzal kapcsolatban, milyen típusú és milyen szintű szankciók lehetnek. Végül pedig világos ténybeli statisztikai bizonyítékok is kellenek a minimális szabályokra, figyelembe véve a tagállamok különböző gyakorlatát, szankcióját és a végrehajtási deficitet is. A végrehajtási deficitnek a kérdése nagyon fontos, mivel a büntetőjogi szankciók megerősíthetik EU szinten ezt a politikát. A tagállamok persze a tagállamoknak nyilvánvalóan a hatékony megvalósítását kell biztosítani az EU politikáknak, de azt, hogy hogyan teszik, az saját maguk határozhatják meg. EU szinten a büntetőjog további eszközt is adhat az EU politikák megvalósítására milyen fajta ilyen szakpolitikák vannak. Nagyon érdekes azt látni, hogy ezekről már említést tettek az előző előadók. Nyilvánvalóan az EU jogot a végrehajtás megerősítésére kell használni, különösen a harmonizált területeken, és esetenként kell mérlegelni a különböző végrehajtási hiányosságokat. Három példát szeretnék erre hozni. Ezek relevánsak a mai pénzügyi helyzetben. Az egyik a pénzügyi ágazatnak a védelme. Októberben a bizottság javaslatot tett egy büntetőjogi szankcióknak a csomagjára, amely a pénzügyi ágazatban való hiányosságokkal foglalkozik. Aztán a csalásnak a kérdése a második terület, amely elsősorban az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti. És 2012-ben egy javaslatot tervezünk az EU pénzügyi érdekeinek a védelmét illetően ez pedig azokat a jogi hiányosságokat, hézakokat fogja befedni, amely a 95-ös jogszabályjal kapcsolatosak. Végül pedig az euró védelme a hamisítással szemben. Ez olyan terület, amely kapcsán megint csak jövőre szeretnénk új jogszabályt benyújtani azért, hogy megerősítsük a a fizetési eszközökbe fektetett bizalmat. Vannak más harmonizált területek, ahol a büntető jog eh, a hatékony végrehajtást erősíthetni, de ezek az ez, ez e, intézkedések további elemzést igényelnek, mielőtt tovább foglalkoznánk vele, és a közleményben vannak erre példák. Szeretnék szólni az intézményi aspektusokról, vagy pedig a munkamódszerekről Nagyobb koherencia és következetés fontos az EU szinten történő büntető jogi, jogi jogalkotásban, és a DG Justice főigazgatóság, ez bizottsági szinten foglalkozik vele, és egy tulajdonképpen más ágazati szolgálatok számára lehetőséget biztosít, akik a 83 per 2 cikk alapján szeretnék összehangolni a munkásságot, tanulságot levonni, tanácsot adni. Tehát a bizottságnál megpróbálunk következetességet és konzisztenciát biztos, és koherenciát biztosítani. És a főigazgatásság szolgálatai a különböző tevékenységek, tevékenységben és részt vesznek a büntetőjogi területeken az új intézkedések hozatalában, és korai figyelmeztető rendszert is létrehoztak a saját területükön lévő büntetőjogi intézkedésekkel kapcsolatban. És további vizsgálatokat folytatnak a büntetőjog területén azért, hogy ezzel biztosítsák a koherenciát és következtetéseket, tulajdonképpen még a hatásvizsgálat előtt. Tehát ez egy hatékony fórum a belső koordinációra. Mi készítünk hatásvizsgálatokat is, tehát, hogy igazoljuk a javaslatokat és a különböző szakpolitikai lehetőségeket és a választást. És ezek a hatásvizsgálatok olyan, sok, olyan kérdésekkel fognak foglalkozni, amelyek a szubszidiaritással, az arányossággal kapcsolatosak, és más alapvető elvekkel. Azt hiszem, hogy ez a fajta megközelítés a javaslatokra is hatással lesz a büntetőjoggal kapcsolatban. A közleményben is megfogalmaztuk, és azóta is sokszor említettük, hogy a ténybeli bizonyítékok nagyon fontosak. Tehát a javaslatainkat állá kell tamasztani, támasztani tényekkel, statisztikai adatokkal, a tagállamok jogi rendszerének a megértésével és összehasonlításával. Ezen kívül a jogszabályok hatását is elemezni kell, azt, hogy milyen a különböző helyzet a különböző tagállamokban, a különböző szankcióknak milyen hatása lehet végül is. Azt hiszem, hogy nagyon sok munka folyik, a, a bizonyíték alapú, tény alapú megközelítését a javaslatoknak. Ugyanakkor alapvető, alapjogi vizsgálatot is folytatunk a, az új intézkedésekkel kapcsolatban. Ez is része a minőségi ellenőrzésnek. Végül pedig a tagállamokban való jogszabályok átültetésével is foglalkozunk. Már szerveztünk ezzel kapcsolatban munka, tehát workshopokat. Van egy olyan projekt, amit Litának hívunk, amikor eljárás jogi intézkedések fordítását, megvalósítását is vizsgáljuk. És aztán van egy olyan stratégia is, amely egyre inkább jelentkezik majd, amikor a szerződésnek az e- rendelkezései érvényre jutnak. Három szakaszú megközelítés van, van egy monitorozási, jelentési és egy végrehajtási fázis. Említettem már a környezetvédelmi és a tengeri szennyezési jogszabályokat és a jogsértési eljárásokat ezzel kapcsolatban. Már ahogy hallottuk, lesz egy szakértői csoport, amely foglalkozik az EU szintű büntetőjogi gondolkodással. Lesz egy közlemény is ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy ez a csoport 2012-ben feláll, és jogi kérdésekkel foglalkozik. Ugyanis vannak olyan kulcsfontosságú jogi kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, mint például a büntetőjogi és az administratív szankcióknak a e, kapcsolata, akkor a jogi személyeknek a büntetőjogi felelőssége, aztán a jogi fogalmaknak az értelmezése, mint például bűnrészesség, a felbújtás, stb arányos, e, elretentő erejű, stb. fogalmaknak a világa, e, megvilágosítása. Tehát nagyon sokat kell még tennünk a részletek vizsgálatában. A, ez a meghallgatás foglalkozott a jogszabályok minőségével is, ez ugyanaz jelenti, mint az igazságszolgáltatásnak a minősége. Ugyanis a gyakorlati szakembernek, szakembereknek pontoságra, jogi világosságra van szükség mind a nyelvezetben, a szabályokban, azért, hogy ezeket korrekt, helyes módon és egységesen tudják alkalmazni. Ugyanis az értelmezésben különbözéseket látunk nagyon fontos a tagállamok számára, akiknek át kell ültetni az irányelveket, hogy világosan lássák, hogy mi az irányelveknek a célja és szándéka. Nos, hallottunk arról is, tehát te, és épp ezért tervezünk új tanulmányokat, például a környezetvédelemmel és a tengeri szennyezéssel kapcsolatban. Ugyanis a tagállamokban különböző szankciórendszerek vannak, és ezeket szeretnék összehasonlítani azért, hogy az európai aggályokra választ adjunk. Tehát sok mindent tervezünk, azért, hogy a szankciók hatását megvizsgáljuk. Nos, akkor végezetül remélem, hogy sikerült bemutatnom, hogy a bizottság hogyan tud hozzájárulni az európai büntetőjogi politikának az kialakításához. Reméljük, hogy hozzáadott értéket tudunk adni a bűncselekmények e- elleni harcban, azért, hogy a, az állampolgárok aggájaira választ tudjunk adni. A az európai igazságszolgáltatási térségnek része a büntetőjog, ezért fontos, hogy minimális szabályokat megállítsunk például az eljárások során, és az áldozatokat védjük meg többek között. Tehát eljött az ideje ahhoz, hogy közös megértésre jutsunk az iránymutató elvekkel kapcsolatban, amelyek a büntetőjogot meghatározzák Köszönöm szépen a meghívást, eh, és De Jong eh, úrral eh, együtt a fogalmakat, a parlament szerepét is megvizsgáljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő előadónk Tomás Osztropolszki, a lengyel elnökség képviseletében parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a Libe szakbizottságnak, és különösen Dejong úrnak, hogy lehetőséget adott képviseljem a lengyel elnökséget és a tanácsot is, mivel a büntetőjog koherens megközelítése nagyon fontos feladat. A tanácson belül arra kértek, hogy beszéljek a mintarendelkezésekről, a 2009-es mintarendelkezésekről, de mielőtt erre rátérnék, röviden felvázolnék néhány korábbi fejleményt, amelyek 2002-ben történtek, nem sokkal azután, hogy a, a Lisszaboni szerződésben néhány eh, elemet a tanács meg, megpróbálta megkülöníteni a azokat a kérdéseket, aminek akkor indokoltak voltak. És eh, számos dimenziót megvilágítottak. Végig tekinteném a büntetések, de más kérdéseket is, amelyekkel megvita- néhány diával megvilágítanám. 2002-ben a tanács következtetéseket fogadott el, ezzel szeretném kezdeni. Ekkor Nem véletlen, hogy mi pont ekkor fogadták el ezeket a köz, ö, következtetéseket, hiszen nem sokkal az amsterdami szerződés hatályba lépése után vagyunk, amely tartalmazott néhány újdonságot ö, a bünteti, európai büntetőjog területén. Nyilván önök is tudják, hogy korábban, amikor a a büntetőjog közelítése eléggé korlátozott volt, és az egyes bűncselekmények meghatározása öm, az, meg az Európai Tanács anyagaiban is nem, is, nem jutnak el a büntetés szintjéhez olyan kérdésekben, mint a gyerekek szexuális kizsákmányolása, emberkereskedelem, egészségügyi termékek kihasználása, nem jut el a büntetés kérdéséig. Itt az Európai Unióban tehát mi előfutárai vagyunk ennek a kérdésnek, Ugyanez volt az es, eh, helyzet a Lisszaboni szerződés érvénybelépése után is, amikor a tagállamok felismerték, hogy eh, új kihívással kell szembesülni, és a különféle tagállami jogi gyakorlatokat eh, egyeztetni kell, amíg meg kell őrizni a koherenciát és a flexibilitást az egyes megközelítésekben ezért vonta a tanács azt a következtetés, hogy valamiféle koherens megközelítésre van szükség. És ennek a megközelítésnek a két fő eleme, illetve az első lépése a jogszabályok felmérésében az volt, hogy értékelték, hogy vajon az a büntetések közelítése elegendő, vagy sokkal részletesebb szabályozásra van-e szükség, például a konkrét büntetések bevezetésére, vagy a konkrét kötelezettségek bevezetésére, olyan büntetéseknél, amelyet 2002-ben javasoltak, és olyan következtetéseknél, amelyek utat mutatnak a büntetés, büntetőjog jövőbeli alakítására. Fontos megjegyzést tettek, fel is írtam oda a kivetítőre olyan konkrét szinteken, amelyeket itt felsorolok, de az kiinduló pont az volt, hogy a tagállamok nem mehetnek messzebb, és a büntetések minimális szintje annak kell lennie, ami alá a tagállam nem mehet de amit tovább lehet fejleszteni, és amely büntetési tételeket szigorúbbá is lehet tenni. Ez volt a történet kezdete a tanácsban. a koherensebb megközelítés kísérletében. A következő lépés 2006-ban történt, amikor az Európai Bíróság mérföldkő jellegű döntést hozott a tengeri szennyeződésről, amely döntés aztán megsemmisítette a döntés, amely megsemmisítette a bíróság, és amely egyértelművé tette, hogy az Európai Unió most már elfogadhat büntetőjogi rendelkezéseket, amelyek túlnyúlnak a harmadik pilléren, és ezért egyeteművé vált, hogy a büntetőgi rendelkezések is részét képezhetik egyéb eszközöknek, amelynek az a szerepe, hogy az eszközök hatékonyságát biztosítsa. Előállt az inkoherencia veszélye, aggodalmakat hallottunk, hogy feltöredezik a rendszer akkor, hogy ezek a büntetőjogi rendelkezéseket egészen, teljesen a szakértői kör munkáján kívül fejleszti, dolgozzák ki, hiszen szakértők feleltek a különféle területekért, és ők vállalták fel annak a terhét, kizárólagos terhét, hogy büntetőgi rendelkezéseket dolgozzanak ki. A tanács 2006-ban elfogadta ezeket a rendelkezéseket, amelyek büntetőgi elemeket tartalmaznak, és amely előrevetítette, hogy büntetőgi rendelkezéseket tartalmazó javaslatokat az anyagi joggal foglalkozó munkacsoporthoz utalják, az úgynevezett DRAPEN munkacsoporthoz, amely megvizsgálja a büntetőgi tartalmát ezeknek a javaslatoknak már egy nagyon korai szakaszban, annak érdekében, hogy biztosítsák az átfogó koherenciát. Ez tehát aggodalmat okozott a tanácsnak akkoriban, amikor a, az eljárást kidolgozták. Végül arra kértek, hogy vizsgáljak meg egy dokumentumot, egy 2009-es tanácsi következtetést a mintarendelkezésekről, intéznem kell az egész címét ennek a rendelkezésnek, bár ez jelzés értek, értékű. Önök is tudják, hogy ezek a mintarendelkezéseket a Lisszaboni szerződés hatályba lépésé előtt fogadták el, amely egyértelműen lefekteti már, hogy a büntetőjog új szerepet kap, az egész EU e szakpolitikai keretben, és különösen, különös figyelmet kell fordítani ennek a jövőbeni alakulására. A tanács véleménye szerint különösen fontos volt, hogy olyan véleményt alkossanak a, a büntetőjog alakulásáról, és ennek jövőbeni szerepéről. Ennek volt három előnye, hogy lehetővé tegyék a tárgyalásokat, de, tárgy, de teret hagyjanak a különféle konkrét rendelkezésnek, hogy koherenciát teremtsenek a, a nemzeti jogba való átültetésben, és le, lehetővé tegyék a, a jogi értelmezését a jogszabályoknak közös közösen megállapított irányelvek, útmutatók alapján. A tanácsi következtetések két részből állnak. Az első általánosabb kérdésekkel foglalkozik a büntetőjog kérdésében, olyan elemekkel, amelyeket már itt említett, említettek a korábbi előadók, és nagyon megfelelnek, nagyon megfelelnek egymásnak. Először is a tanács véleménye szerint a büntető jogot csak ott kell bevezetni, ahol az intézkedések az utolsó eszközét jelenték a, egy bizonyos probléma megoldásának. Az arányosság és a szubszidiaritás elvét ter, természetesen be kell tartani, ebben nem megyek most bele. És végül hangsúlyozták, hogy van-e hozzáadott értéke a közösségi büntetőjognak, ezt meg kell vizsgálni, mielőtt a döntést meghozzák. Ez különösen fontos itt a mai napon figyelemmel a német gyakorlatra. A tanács, ahogy önök is tudják, a tanács munkájában 24 tagállam vesz részt jelenleg, nem 27. eltérően más ügyektől, ahol minden tagállamnak részt kell vennie. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Nem akarom részleteiben tárgyalni a következtetések tartalmát, bár nagyon sok fontos elemét érintették önök ma, amely rávilágít a tanács véleményére arról, hogy az legfontosabb elemekről szóló rendelkezések miként alakulnak. Ez vonatkozik azokra az elemekre, amiket itt felsorolok idé, említeni szeretném a büntetési tételeket. Valaki mondta, hogy ezeknek meg kell felírni a 2002-es következtetéseknek, amit én már említettem, azaz, hogy a tagállamok messzebb mehetnek a nemzeti jogszabályukban. Erre kitérhetünk majd a vitában, hogyha erre kívánság van, és ezzel a hátterében annak is, amit Latford asszony mondott ma reggel a a eh, hanyag magatartás kérdéséről. A 2009-es állapotról elmondtuk, hogy ez, a, ez irányítja a tanácsi döntéseket, ez olvasható a dokumentum címében is, azonban egyeteművé tették, hogy ez csak kiinduló pont, és a tagá- tagállamnak ki kell kérni a bizottság és a parlament véleményét a további munka során. Végül a legutolsó megjegyzésem, hogy kell -e egy, egy testület, amely, ezek, ezek, amely felülvizsgálja ezeket a mintárendelkezéseket. Az első reakció a szkepszis volt. Ez a megoldás túl bürokrata lenne, és további olyan testületet teremtene, amelyel kapcsolatban aggodalmakat fejeztek ki a bizottság nagy, nagyszerű munkát végel, végez ezen a területen, az eszközök kidolgozásában, és a tanács jogi szolgálata és annak titkársága is ö, ö, igyekszik ö, megfelelően előkészíteni ezeket a mintarendelkezéseket. Tehát azt szeretném mondani, hogy egészen mostanáig ezeket a, ezek a problémák nem kerültek elő a gyakorlatban, de voltak más kérdések mint például a definíció koherenciája, de nem a mintarendelkezések szintjén saját tagállamokból is látunk tapasztalatokat, amelyek nagyon eltérnek egymástól, és láthattuk azt, hogy van egy egység, amely a jogalkotói pontosságát felügyeli a, azoknak az eszközöknek, amelyeket itt javasoltak, és minden minisztérium, minden eh, hatóság eh, gondoskodik, eh, felügyeli ezt a pontosságot és helyességet. Itt most befejezem. Nagyon sajnálom, be kell fejeznünk, hiszen a tolmácsolás, tolmácsok ideje letelik és van még egy előadónk, nagyon sajnálom, félbe kell szakítanom. Köszönöm. Antonio, Antonio Cajola következik. A Parlament Jogi Bizottságának, a B3-as egységének a vezetője. Köszönjük elnök asszony, és köszönjük Dejong úrnak is, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. Gyakorlati kérdésre kell választ adnom. A jogi szolgálat hogyan biztosíthatja, a Libe Bizottság hatékonyabb segítését a büntetőjog terén. A büntetőjog az egyik legérzékenyebb területe, ahol a harmonizációt kell biztosítani európai szinten. Európában olyan jogi hagyományok vannak, amelyek mások bizonyos jogi fogalmak esetében, mint máshol. A különböző jogi jelleg fontos szerepet játszik, és ezt a tényt figyelembe kell venni. Még akkor is, hogyha azt mondom, hogy általában franciául és angolul dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy a jogi szolgálat már több ülésen, technikai ülésen és háromoldalú párbeszéden vett részt a büntetőjog és eljárás területén. Szeretném ide eh, szeretnék említeni az eh, büntetőjogi eljárásra kapcsolatban, a büntető eljárásoknak az értelmezésével kapcsolatban. Továbbiakban jogi segítséget nyújtottunk az anyagi büntetőjoggal kapcsolatban. Van egy irányelv, amely az emberi, emberkereskedelemmel foglalkozik például ezzel kapcsolatban. Jelenleg az eljárások az Európai Parlament 2004. január 24-i közleménye alapján történik. Az első cikkben a parlamenti szakbizottságok elnökei és a jelentéstevők együttműködnek a projektcsapatokkal azért, hogy egy jogi véleményt megalkossunk. A jövőbeli jogi szolgálat a lobby, libe tagok számára a korábbi tapasztalatok alapján fogalmazható meg. Én több ilyen bizottságban, szakbizottságban, Libefem, stb. vettem részt. Az egyik fontos elem, amelyet figyelembe kell venni, az, hogy ez a bizottság, mármint a LIBE, nagyon sokfajta különböző témákkal foglalkozik, és ezeknek a jelentősége növek és száma növekedett az utóbbi években. A jogalkotási eljárás, az együttdöntés magával hozza a parlament munkaterhelését, nek a növekedését. A Libe Bizottság segítségét segítését jogi véleményekkel segítettük, és aktív módon részt vett vettünk intézményközi ülésekben. Ezek mind nagyon fontos elemei azon projekteknek, amelyekkel a LIBE foglalkozik gyakran a jogi szolgálatnak a munkatársai érdekes új kérdésekkel kell, hogy foglalkozzanak, amelyekkel csak akkor tudunk foglalkozni, hogyha megfelelő időben végeztünk jogi elemzést. A válaszok néha nyilvánvalónak tűnnek, ugyanakkor semmi sem nyilvánvaló, amikor új esetekkel, mint például az innovációs politika, a Schengeni kérdések, a büntetőjogi politika és a többi ilyenekkel foglalkozunk. A jogi szolgálat hisz abban, hogy a parlamenttel való együttműködésnek sikeresnek kell lenni, nem csak amikor jogi véleményt kérelnek, hanem amikor hivatalos és szóbeli válaszokra van szükség. Ez, ehhez a jogi szolgálat tagjainak pontosabb specializálódására van szükség. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az egység, amely büntető kérdésekkel is foglalkozik, figyelemmel követi a jogalkotási eljárásokat. Minden eljárásban öt különböző szakbizottsággal foglalkoznak. És az eset fejezésekben az jogalapokkal foglalkoznak, és a javaslat tartalmával, hogy milyen eljárást kell követni más fontos elemekkel, a szubszidiaritással, az arányossággal, az alapjogok tiszteletben tartásával. Ez a jogi elemzés később kiegészítődik azzal, hogyha a jogi eljárásban problémák merülnek fel, és figyelembe vesszük azt is, hogy aktívan részt vehetünk a különböző üléseken. Tehát jelenleg a jogi szolgálat egy módszert és eljárást állított fel az ilyenfajta jogi szolgálatnak. Épp ezért a válasz az, hogy a jogi szolgálat megfelelően felszerelt arra, hogy a büntető jogi kérdésekkel kapcsolatban a jogot tiszteletben tartják. Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy néha eh, az emberi erőforrások eh, területén eh, hiányossággal nézünk szemben. Hiszen ezekkel a kérdésekkel teljes munkaidőben kellene foglalkozni vannak persze más területek, Schengen, stb., a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés, stb. Tehát ez a helyzet más már, mint ami a tanácsban vagy a bizottságban van. Tehát szükség lesz különbséget tenni az, alap, az anyagi büntető jogszabályoknak a közelítése területén tehát azért, hogy a büntetőjognak a különböző területevel foglalkozhassunk. Az ilyenfajta specializáció csak akkor lehetséges, hogyha megfelelő és jól képzett szaki, szakemberek állnak rendelkezésünkre, munkatársak. Tehát ezért a szakképzés már jó minőségben létezik, és ezt ezeket használják is a jogi szakértőink azért, hogy az ismereteiket növeljék, például a számítógépes büntetés, bűnözés területén. A jogi szolgálat persze mindenfajta javaslatot szívesen fogad a Libe Bizottságtól. A kérdésem az, hogy állandó kapcsolatot tartsunk a titkársággal azért, hogy időben tájékoztassanak bennünket a javaslatokról, és hogy hogyan is állnak a dolgok. Nagyon hasznos lenne, hogyha nyomon követhetnénk a bizottságnak nyújtott segítésünket. Állandó kapcsolat kellene a kollégákkal, akik kutatással foglalkoznak a büntetőjog és a büntető igazságszolgáltatás területén. Ez a fajta együttműködés lehetővé teszi, hogy a 27 különböző nemzeti jogrendszerrel foglalkozunk, amelyek problémákat okozhatnak a javaslattal kapcsolatban megvizsgáljuk, hogy milyen európai és nemzeti jogszabályok vannak ezzel kapcsolatban. Hogyha a jogszolgálatot hivatalosan kérnek, akkor a következmény az lesz, hogy a szolgálat által gyártott dokumentek, azok hivatalos dokumentumoknak minősülnek. És elvben ezekhez a jogi véleményhez hozzáférhet a közönség. Például a turkó esetben is ez történt. De kevésbé formális jogi szolgálatnak a lehetősége állandóan nyitva áll önöknek, különösen olyan témákkal kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban a jogi szolgálat már kifejtette véleményét. Végül pedig egy állandó jogszolgálat a LIBA tagoknak abban állhat, hogy az Európai Bíróságnak az intérkezési gyakorlata hogyan alakul, és az Emberi Jogi Bíróságnak a gyakorlat is. Azért, hogy a tagok számára a megfelelő jogi eszközöket rendelkezésre bocsássuk az alapjogok védelmével kapcsolatban. Összefoglalva a libe kérdésre azt mondanám, hogy a múlt tapasztalatja a jogi szolgálatnak világos képet mutat arról, hogy milyen módszert kell követni ahhoz, hogy hatékonyabb jogszolgálatot biztosítsunk a jogalkotási eljárásban a büntetőjog területén. Nagyobb szakosodásra szükség van, és ez azt jelenti, hogy a munkatársaknak állandóan nyomon kell követni a jogalkotási eljárásokat. A szakképzés lényeges eszköz, ahhoz, hogy ezt a fajta szakosodást megvalósítsuk. Végül pedig egy állandó együttműködés az intézmények más szolgálataival szükséges lesz ahhoz, hogy biztosítsuk ezt a jogszolgálatot. Köszönöm szépen. E, ugyan e, kevés az idő, de azért szívesen válaszok kérdésekre. Köszönjük szépen ezt a rövid, de igen tartalmas prezentációt. Egyértelmű, hogy kezd, kezdünk kifutni az időből, a tolmácsok nem sokára abba hagyják a munkát. Romero López asszony szeretett volna kérdezni vagy hozzászólni, de kérem, hogy nagyon röviden tegye mindezt, és ezután megkérem az előadókat, hogy nagyon röviden válaszoljanak. Az arányosságról és a szükségszerűségről szerettem volna kérdezni európai parlamenti képviselők nagyon nagy nehézségekbe ütköznek a megelőző intézkedésekkel illetően, különösen a terrorizmus ellenes intézkedések esetében. Főleg akkor, amikor európai szintű jogszabályokat kell alkotni, hiszen megállapodásokat írunk alá más országokkal, például az Egyesült Államokkal, ahol az illető kérdés Európában nincsen szabályozva, és sok esetben még a tagállamokban sem. Azt szerettem volna kérdezni, hogy amikor ilyen nehézségekbe ütközünk, akkor a szükségszerűség és az arányosság hol lép be a képbe? Jelenleg nem előadója, de árnyék előadója vagyok az európai utas nyilvántartó rendszereknek. Természetesen fontos a személyek magánéletének védelme, de ezt korlátozza az, hogy a, a személyek biztonságát is védeni kell. Ha nem tudjuk pontosan, hogy milyen bűncselekmények fogják igazolni az ilyen jogszabályokat, hiszen nagyon eltérő bűncselekmények igazolhatják ezt, például a terrorizmus, a szervezett bűnözés, vagy akár az úgynevezett súlyos bűncselekmények. Itt fogalmunk sincs arról, hogy hol jön be a képbe az arányosság. Csak politikai információink vannak, és ezek nem egyértelműek, nincsenek kimondva. Ezért sok nehézséget okoz nekünk ez a téma, és a bizottságtól szerettem volna kérdezni, hiszen náluk már az asztalon van egy tervezet. Ezt a témát szakértők csoportjának kellene kezelnie, ugyanis sok tagállamban nincsen ilyen rendelkezés, az európai jogalkotás pedig erőltetett, hiszen a nemzetközi megállapodások miatt szükség van rá. A megelőzés és a büntető törvénykönyvek visszafejlődnek. Tolmácsolásra van szükségünk a válaszhoz is, és ezért kellene most átérnünk a válaszra. Kérem, röviden válaszoljon, Knudsen asszony. Remélem, hogy ez a gyakorlat inkább az elején, nem pedig a végén fog történni, hiszen a három intézmény között információ cserére lenne szükség, és a parlament jogi szolgálatánál is emberi erőforrás hiány van. Maximalizálni kellene a három intézmény jogi szolgálatai közötti együttműködést. Úgy érzem, hogy a tanácsban és a bizottságban megfelelő jogi értékelés zajlik, a parlamentet proaktívabb módon be kellene vonni. Azt gondolom, hogy a, amikor a tanács elfogadta ezeket a végkövetkeztetéseket 2009-ben a, a modell intézkedésekről, akkor volt a jegyzőkönyvben valami arról, hogy ezeket az intézkedéseket a tanács elsietetnek tartotta, és a 83-as cikk értelmezésével problémák voltak. Ez érdekes, hiszen most éppen ezeket a feszültségeket tárjuk fel. És szeretnék többet tudni a közeljövőben arról, hogy mi volt a bizottság állítása mögött. Osztropolszki úr a lengyel elnökség részéről visszautalt a 2002-es tanácsi következtetésekre, miszerint a tagállamokat semmi nem akadályozza meg abban, hogy messzebbre menjenek a saját jogszabályaikban. Itt büntetésekről beszélünk, de Nilsson úr beszélt annak a lehetőségéről, hogyha egy Európai Uniós irányelv kriminalizálja a szándékos cselekvést, akkor egy tagállam nem kriminalizálja a gondatlan viselkedést. Ez egy kisé aggasztó. Tegnap este végre sikerült az Egyesült Királyság Lordok házába benyújtanom egy indítványt, és azt gondolom, hogy ez át fog kerülni az anyagi jogba is. De gyors kutatásom keretében felfedeztem, hogy az új irányelv kötelezi a tagállamokat arra, hogy az ügyészségi eljárást szüntessék meg, hogyha kényszerítették a vádlottat arra, hogy, hogy végrehajtson valamit. Ezek eljárási szabályok, ezért nagy örömömre szolgál, hogy ezt a meghallgatást megszervezték, de ez egy hosszú munkafolyamat kezdete lehet. Közösen kell munkálkodnunk. Azt gondolom, hogy ez a, az egyik legfontosabb hiba, hogy ez, most, ez az idő most túl rövid volt. Kicsoda? Szeretném felkérni még a szintén körünkben lévő szakértőt is, hogy kérdezzen. Elnézést kérek az idő rövidsége miatt, és utána megkérem a többi hozzászólót, hogy szóljanak hozzá. Sajnos nem tehetünk mást. Pribe úr talán szeretne hozzászólni, és utána a parlament és a tanács részéről is megkérem a előadókat. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretnék itt hosszas beszédet tartani, csak nagyon röviden egy néhány témát szeretnék kommentálni. Nagyon hasznos volt ez a, az előadás, és a, természetesen osztom a bizottság valamennyi állítását. Két évvel azután, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, konkrét példáink vannak ezen a területen. Ez azt jelenti, hogy lassanként elmozdulhatunk az általánosabb intézkedések felől, amelyeket természetesen folytatni fogunk, de le kell vonnunk a tanulságokat azokból a nagyon fontos első jogszabályokból, amelyek ezen a területen születtek. Ez például az emberkereskedelemről, gyermekbántalmazásról szóló irányelvek és számos más javaslat. Először is olyan helyzetekkel van dolgunk, ahol mindenféle habozás ellenére, amelyet a tagállamok részéről tapasztalunk. Például a, az Egyesült Királyság részéről, de a tagállamok többsége elvárja az Európai Uniótól, hogy alkosson jogszabályokat. Az emberkereskedelmi irányelvben az intézmények, például a parlament is részt vettek. Milyen tanulságot tudunk ebből levonni? Vannak olyan területek, ahol a tagállamok azt igénylik, hogy lépjünk tovább, de szeretnének magas szintű jogszabályokat, hiszen különben még több bírálatnak tennénk ki magunkat. És ez érvényes az ilyen témájú jogszabályokra is. Tartózkodnunk kell attól, hogy az ilyenfajta jogszabályokat elhamarkodva alkossuk meg, hiszen ezek összetett kérdések és néha szociális témákat is érintenek. Ezekkel máshol kell foglalkozni. Az iránymutatások nagyon jók, ezekre szükség van. Másrésztről viszont óvatosnak kell lennünk, és nem szabad az általános irányelvekkel megkötni a saját kezünket, mert a jövőben előállhatnak olyan helyzetek, hogy szeretnénk tovább haladni az egymásnak ellenmondó iránymutatások ellenére. Köszönjük, Osztropolszki úr, kérem válaszoljon a kérdésekre. Öt percben. Köszönöm, elnök asszony, nagyon gyorsan leszek. Először is Carmen López asszony. Eltérnek a bűncselekmények definíciói még az Európai Unióban is, ahol arról már beszéltünk a délelőtt folyamán. Ez természetesen még inkább érvényes a harmadik államokkal szemben, és én is érzem ezt a hézagot. De próbáljuk harmonizálni ezeket a meghatározásokat, és ez talán egy másik módja annak, hogy csökkentsük az ilyen megállapodásoknak a kiegészítését, ami egy másik módja lenne annak, hogy biztosítsuk a jogbiztonságot. Ami az intézményi feszültségeket illeti, ami a tanácsi következtetésekkel kapcsolatos, kétség sem fér hozzá, hogy valóban ez így van. Két évvel később talán már nincs sok értelme visszatérni ehhez a vitához. Én inkább elhatárolnám magamat ettől, és a tanács iránymutatásait venném figyelembe, hiszen ezek hozzájárulnak és alapot teremtenek a további munkánkhoz. És ha megnézzük a bizottság friss javaslatát, akkor itt beszél például a piaci visszaélésekről, tehát összhangban van azzal, amit a, a tanács javasolt. És itt a, a lényegre koncentrál. Kajola úr, én is nagyon röviden fogok néhány szót mondani. Természetesen üdvözölnénk a szoros együttműködést, hogyha az illetékes szervezetek együtt tudnának működni. Jelenleg egy pontosabb elemzést készítünk, és egy proaktív eh, beavatkozást tervezünk a jogi szolgálat részéről, hogy állandó kapcsolatban lehessünk az előadókkal, és eh, rendszeresen bevonjanak minket a problémák megoldásába is. Például, hogy megválaszoljam az ön kérdését, Mrs. Romero López eh, a bűnmegelőzésről beszélt. Volt már egy belső vitánk a jogi szolgálatban, a 84-es eh, cikk lehetséges alkalmazásáról a bűnmegelőzésben. Mostanáig nem fogadtak el semmilyen intézkedést ennek a rendelkezésnek az alapján, és talán hasznos lenne ezt is figyelembe venni, az információs eszmecsere során a jogi szolgálatok között, tehát a tanács, a bizottság és a parlament jogi szolgálatai között. Nagyon köszönjük, azt hiszem, hogy még egy meghallgatásra lett volna szükség a, az intézményközi együttműködés tekintetében. Teljes mértékben kifutottunk az időből, de szeretném De Jong urat még egyszer megkérni, hiszen ő az előadó, hogy zárja le ezt a meghallgatást és foglalja össze a hallottakat. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük a tolmácsok türelmét is, hiszen rendkívüli teljesítmény részükről még mindig itt vannak. Amit ma délelőtt hallottam, annak számos olyan eleme volt, ami újdonság volt számomra, főleg az értékelési koncepció, amelynek során nagyon nagy gonddal kell előkészítenünk az új jogszabályokat. Az árnyék előadóknak el fogom mondani, hogy karácsonyra el fog készülni ez a dokumentum, és ez befoglal, magában foglalja majd mindazokat az elemeket, amiket ma már hallottunk, és a korábbi munkánkat is. nagyon jónak tartom, hogy a panelek résztvevői a szakértők köztünk voltak, és azt gondolom, hogy januárra elkészül a jelentéstervezet, és ezen elkezdhetjük majd a valódi közös munkát. Nagyon várom már, hogy ezt elkezdjük, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy hosszú út áll még előttünk. Köszönjük szépen, és valóban hálásak vagyunk a tolmácsoknak, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt.